Ladies and gentlemen, let's get started. My name... Hölgyeim és uraim, kezdjük el. Chris Burnsnek hívnak, az Euro News-on, a Network című műsort vezetem. Üdvözöljük Önöket az Európai Ombudsman éves interaktív rendezvényén. Legyünk aktívak, szól a címe a rendezvénynek, nagyon érdekes panel állt össze, két díszvendégünk is van, 180 perc áll rendelkezésünkre. Általában a műsoromban csak 10 perccel rendelkezek, úgyhogy rengeteg az időnk és be vagyunk kapcsolva 30 európai parlamenti irodába, és 20 nyelvre zajlik a tolmácsolás, innen a szinkrontolmács fülkékből, és Twitter inter kapcsolat is él egész Európában, és a cím kettős kereszt I, YC 213 EU, illetve EO, mint Európai Ombudsman. Ez az állampolgárok éve, és sürgős a kérdés ugyanis jövőre, 2014-ben európai parlamenti választás lesz. Azért sürgős a kérdés, mert néhány héttel ezelőtt Horvátországban zajlott választás, Horvátország most csatlakozik az EU-hoz, és 21% volt a részvétel aránya az EP választásokon a korábbi EP választásokon is fokozatosan csökkent a részvétel, folyamatosan csökken ez a részvétel. Mi lesz jövőre? Hogyan tudjuk megmutatni az összes európainak? Nekem ugyan amerikai az akcentusom, de francia útlevelem van egyébként, öt európai nyelvet beszélek, szóval mi lesz jövőre, hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy az európaiak igen is jöjjenek el és válaszanak milyen egzisztenciális helyzetbe kerülünk, hogyha az emberek nem jönnek el választani. Meg kell mutatni, hogy az emberek az Európai Ombudsman révén, illetve a polgári kezdeményezés révén, a Lisszaboni szerződés újítása ez, bele tudnak szólni a dolgok menetébe. Igenis van hatalom az emberek kezében, van hatalom a kezünkben mindenképpen szeretnénk bemutatni, hogy igenis részt lehet venni a döntéshozatalban, a terepen, a helyszínen, az európai helyszíneken, és saját kezdeményezésekkel kell és lehet élni. Ezt fogjuk most bemutatni, illetve először bemutatnám a panel részfevőit, már Bertrand ül a bal szélen, ő a vallóniai ombudsman, és sok mindent fog mondani arról, hogy milyen rakétákat kap ő ombudsmanként. Aztán Vivian Redding, az Európai Bizottság alelnöke, aki az alapvető jogokkal és az állampolgársággal foglalkozik, aztán Diamandoros úr ül mellette, aki az Európai Ombudsman, itt a másik oldalamon kis meglepetés, ugyanis Martin Schulzot vártuk, Isabel Duranná változott ő, aki az Európai Parlament alelnöke, ugyanis Schulz úr nagyon aktívan próbál az emberekkel kapcsolatot létesíteni Cipruson, ahol sok a gond. Isabel Durand mellett Alessandra Mirabile ül a Fraternité 2020 részéről egy európai polgári kezdeményezéssel próbálja elérni, hogy a fiatal európaiak több pénzt kapjanak az Erasmus program és más programok keretében. Didier Calverts ül mellette a G1000 belga polgári kezdeményezést képviseli ő, átvették a szerepet a kormánytól. és szeretnénk másoktól is hallani észrevételeket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet előbbre lépni. Először is Diamandoros úrnak adom meg a szót az Európai Ombudsmannak. Köszönöm szépen, Bönsz úr. Mindenkinek köszönöm, és szép reggelt kívánok, hölgyeim és uraim üdvözlöm Önöket ezen az interaktív rendezvényen, aminek a címa, címe e, a Mi Európánkról van szó, legyünk aktívak. A 2013-as év az Európai Polgárok éve, ennek a keretében tartjuk ezt a rendezvényt. Természetesen a hangsúly azon van, hogy hogyan tudják az állampolgárok aktív részvételükkel alakítani Európát és Európa jövőjét nagyon örülök, hogy több polgári kezdeményezés és több mozgalom képviselőit üdvözölhetjük itt illetve panaszosokat is, akik gyakran fordultak hozzánk. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a véleményük. Nagy, nagyon sajnálatos, hogy Schulz elnök úr nem tudott eljönni, viszont nagyon örülünk neki, hogy Isabel Durand alelnök asszony itt van. Düran asszonyról jól tudjuk, hogy milyen aktívan részt vesz az unió jövőjével kapcsolatos vétákban. Tehát neki sikerült eljönnie, és így gondoskodhatunk róla, hogy az egyetlen demokratikusan választott EU intézmény felső szinten kapjon képviseletet a civil társadalommal, Düran asszony közelről együtt működik, nagyon aktívan, ezért kíváncsian várjuk a véleményét az állampolgárok részvételről az EU munkájában. Az Európai Parlamentet is köszönet illeti azért, hogy vendégül látják ezt a rendezvényt és így a lehető legnagyobb körben sikerül majd az európai állampolgárokhoz szólni. Szeretném megemlíteni, hogy első ízben nem csak itt Brüsszelben kerül megrendezésre ez az esemény, hanem szinte minden európai parlamenti információs irodában is Európa szerte Bratislavában, Berlinben, Prágában és Párizsban, illetve a többi európai fővárosban is hallgatnak bennünket. Twitteren is lehet követni azt, ami zajlik. Üdvözlöm a Twitteren, illetve online minket követő állampolgárokat. Szintén nagy örömmel üdvözlöm Vivian Redding asszonyt, az Európai Bizottság alelnökét, Köszönet illeti őt, hogy már többször részt vett jelentős ombudsmani rendezvényeken. Reding asszony az Európai Bizottságnak az EU állampolgárokkal folytatott párbeszédjében vezető szerepet játszik. Az elmúlt hónapokban több ezer állampolgárral találkozott az Európai Unió különböző országaiban, és amikor Németországban, vagy akár Görögországban járt, mindig hangsúlyt helyez arra, hogy az állampolgárokkal, és ne csak róluk beszélgessen. A rendezvény második felében egy másik bizottsági alelnök, Sefcsovics úr lesz jelen, biztos, hogy egy csomó mindent fogunk hallani a polgári kezdeményezésekről, amelyek hozzá tartoznak. Ez egy új jog az állampolgárok számára. Végül pedig szeretném üdvözölni Mark Petran kollégámat, a Vallon ombudsmant, illetve Chris Burns urat a Euronews-tól, aki elvállalta, hogy moderátora lesz a mai rendezvénynek. Mielőtt elkezdenénk, néhány gondolatot hadosszak meg önökkel az Európai Unió valaha volt legsúlyosabb válságának körülményei között találkozunk itt saját országomat is súlyos gazdasági problémák sújtják, de más tagállamokat is. A válság különböző dimenzióival meg kell küzdeniük a tagállamoknak. Minden nap rossz híreket kapunk, nem csak a nemzetközi pénzpiacokról, hanem a társadalmi elégedetlenséggel kapcsolatban is, amelyeket a megszorítások váltattak ki egyes tagállamokban az euró és az Európai Unió számára súlyos a gazdasági válság, ugyanakkor a válságnak van egy másik aspektusa is, amire oda kell figyelni. Az állampolgárok kezdik elveszteni bizalmukat abban, hogy az Európai Unió meg tudja oldani problémáikat. Engem különösen aggaszt a helyzet, hiszen feladatom része az is, hogy javítsam a bizalmat az európai polgárok és az európai adminisztrációk között Egy dolog persze várni, hogy a nemzeti kormányok és az EU intézmények megoldják ezeket a problémákat, reagáljanak rájuk, és másik dolog proaktívan kezdeményezéseket tenni. A Lisszaboni szerződés az európai polgári kezdeményezés keretében, illetve a bizottsági társadalmi konzultáció keretében lehetővé teszi ezt is. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok az Európai Unió demokratikus életében tényleg részt vegyenek. Nagyon sok panaszt kapok állampolgároktól ezeken a területeken, és ezt jó jelnek találom, hiszen így potenciális működési zavarokat tudok feltárni az EU adminisztráció működésében, illetve ezek a panaszok segítenek orvosolni a problémákat, amikor azok előfordulnak úgy is mondhatnám, hogy szívesen járulok hozzá ahhoz, hogy megerősítsük az állampolgárok részvételét az EU működésében, az ombudsmani panaszokon keresztül. A mai rendezvény éppen arról szól, hogy mit tehetnek az állampolgárok, hogy alakítsák az EU-t, illetve annak jövőjét. Nagyon sok mindent tehetnek az olyan eszközök révén, mint az Európai Polgári Kezdeményezés, vagy pedig helyi kezdeményezésekkel. Kreatívan közelítjük meg a kérdést, és nem csak a gazdasági válsággal és annak megoldási lehetőségével foglalkozunk, hanem azzal is, hogy hogyan lehet tiszta és egészséges Európát építeni, hiszen ez minden európai állampolgár számára prioritást jelent. Nagy kíváncsisággal várom ezt a mérföldkő jelentőségű rendezvényt, a vitát, és inspirációt kívánunk meríteni a 30 fővárosban elhangzó gondolatokból kollektíven demonstráljuk, hogy milyen konkrét haszna van a Lisszaboni szerződésnek az EU állampolgárok számára a konzultáció és a párbeszéd folytatása során. Ez egy szerény, de kézzelfogható kontribúció az európai demokrácia minőségéhez. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nikiforosz. Another Nikki Forosz rendkívül fontos szereplő, és szeretnénk most meghallgatni, hogy ő mit szeretne elmondani erről a témáról. Isabel Durannak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ombudsman úr, Nikiforos, hölgyeim és uraim, és üdvözlöm azokat is, akik távolról követik ezt az ülést. Nikóziában, Aténben, Madridban, Lisszabonban, talán nem ugyanolyan hangulatban követik figyelemmel ezt az ülést, mint akik itt vannak ebben a teremben. És ez az, amire oda kell figyelnünk, amikor megnézzük, hogy ö, mit teszünk az egy év múlva esedékes európai választásokig, és hosszabb távon hogy mit teszünk az európai intézményekben, és miért van az, hogy nagyon sok európai polgár nem bízik meg ezen intézményekben. Talán nem az idősebbek, de a fiatalabbak esetében igaz ez. Annak ellenére, hogy az ombudsmanunk és több szereplő, legyen az a bizottságnál vagy a parlamentnél, rengeteget tesz azért, és ez a mostani ülés is példája annak, hogy hogyan adhassunk a polgárok kezébe egy kulcsot ennek ellenére sajnos a bizalom problémás az Európai Unióban, különösen nálunk az Európai Parlamentnél, a képviselőknél ez rendkívül fontos kérdés, de azoknál is, akik a képviselőkkel dolgoznak, és azoknál is, akik megválasztják a képviselőket. Hiszen azt gondolom, hogy egy év múlva az Európai Parlament lehet az a szerv, ahol a részvételi arány, a részvétel elég komoly árat fizethet a mostani eddigi válság miatt. Ez lehet igazságos is, hiszen az emberek kifejezik az akaratukat, és megválasztják azon pártokat, akik, amelyeket a parlamentbe szeretnének küldeni, és lesznek, akik nem mennek el szavazni, ezzel is kifejeznek valamit. Vannak, akik indulatból fognak szavazni, hiszen az Európai Unió ellen ilyen indulatok is vannak, és ők azon pártokra fognak szavazni, amelyek a nemzeti szintre szeretnének visszatérni, vagy leginkább olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyel szeretnék az európai integrációt most dezintegrálni, és nemzeti szintre szeretnék visszavinni a döntéshozatalt. Nos, ez a mostani helyzet, ebben élnek önök, ebben élünk mi, és ebben próbáljunk ma, ahogy már elhangzott, elérni azt, hogy a polgárok aktívabb részt vállaljanak, és elérjük azt, hogy a kulcsal, amely a kezükben van, ki is nyissanak ajtókat, és szeretnénk, hogyha hallhatnánk az ő hangjukat. És azt gondolom, hogy egy ombudsman és egy képviselő szerepe, és egy miniszter és egy bizottsági biztos szerepe is az, hogy hallják az ő hangját. Valószínű, hogy ez számos konzultáció és egyeztetés után történik meg, de még fontosabb ez, hogyha tudjuk, hogy hogyha tudják önök, hogy mit teszünk az önök véleményével. És egyfajta frusztráció van azzal kapcsolatban, hogy amikor egy vélemény elhangzott egy polgári csoport, egy civil szervezet részéről, európai szinten, utána ez a vélemény bekerül egy nagy dobozba, és nem tudjuk, hogy a végén ö, mi lesz ennek a szerepe, a haszna. És ezért gondolom azt, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés rendkívül érdekes túlságosan korai lenne most ezt még felmérni, csak egy éve van erre lehetőség. A múlt héten volt erről Strasbourgban egy vita, elég nyitott vita, de valóban egyelőre nem lehetséges még felmérni ennek az értékét, hiszen még gyermekbetegségekben küzd, az aláírások, különböző technikai probléma felmerül, de ezt ki fogjuk javítani, és biztosak vagyunk abban, hogy javítani fogunk ezen az instrumentumon, de az biztos, hogy van már több ilyen kezdeményezés, és a bizottság felé egy ilyen kérés beérkezik, és utána a bizottság dönt arról, hogy jónak tartja ezt a kezdeményezést, avagy sem, hogyha nem, akkor meg kell adni uh, nyilvánosan az okait annak, hogy miért nem tartják ezt uh, uh, követése méltónak. És ez nagyon fontos, mert így tudják a polgárok, hogy mit teszünk a kezdeményezésükkel. Ezen kívül szeretnék gratulálni az ombudsmannak, hiszen nagyon sok minden történt az ön mandátuma során, mióta tíz évvel ezelőtt parlamenti képviselőnek szá- megválasztották. Ez még csak úgy tűnik, mintha tegnap lett volna. És biztos, hogy az ön szerepe ezen funkció kialakításában rendkívül fontos, hiszen az Európai Unió határozza meg az a dokumentumokhoz való hozzáférés területén a szabályokat, valamint ezen új jog korlátait is felmérte, és nagyon meggyőzően érvelt azért, hogy a dokumentumokat hozzáférhetőbbé kell tenni. Valamint a jobb jogalkotás címén is a bizottság nagyon széleskörű konzultációt indított, és az ezzel kapcsolatos eredmények alapján új jogszabályt javasolt. Ezen kívül a jó közigazgatási, magatartási kódex is az ön mandátuma alatt kerül befejezésre, és a közszolgálati szabályozás területén is nagyon fontos eredményeket sikert elérni, és elért azt, hogy kimondjuk, hogy nem elég csak a törvényt betartani. Fontos, hogy a közigazgatásban egyfajta szolgálati megközelítést alkalmazzanak, és szolgálják az európai polgárokat, és nem fordítva. Igaz ez természetesen. És nagyon hatékonyan lépett fel, és diplomatikus érzékkel megpróbált a rossz közigazgatás ellen mindenhol fellépni, de mindig nagyon, diplomát, nagyon nagy diplomáciai érzékkel tette, mint ezt soha nem haragította magára ezzel kapcsolatban a közigazgatási szerveket, és az biztos, hogy az ön hatékonysága arányos az ön meggyőző értékével, és nagyon sok panasz érkezett, és ebből csak 18%-ot nem követ utána nyomon az érintett szerv, úgyhogy ez egy rendkívül komoly munka. Ami az alapjogok kartáját illeti, ez egy specifikus ö, ö, része tartalmaz a közigazgatásra vonatkozóan, amely 2009 óta ö, vált ö, hatályossá és ö, jogilag kötelező érvényűvé és egy jogalkotási aktus pontosít ezen jogokon, és a parlament a három éve az ön tanácsára próbálja ezen új jog módozatait meghatározni, és erről vitát folytat. Kérem a bizottságot, hogy sürgősen vállalja fel az ezzel kapcsolatos szerepét. És mint már mondtam, a polgári kezdeményezés rendkívül fontos része annak, hogy az európai polgárok részvételén javítsunk, és ezen példákból is kiderül, hogy ma egyértelmű, hogy a képviseleti demokrácia, a képviselők demokráciája nem lehetséges, hogyha nem jobb a részvételi aránya ennek a demokráciának. A már eddig leírt formákban, vagy még jövőben kialakítandó formák között, de tudom, hogy Belgiumban és máshol Európában is kialakítottak részvételibb folyamatokat, hiszen a polgárok maguk dönthetnek bizonyos dolgokról itt nem csak arról van szó, hogy egyfajta kapcsolat van a polgárok és a képviseleti szervek között, és vice versa, hanem a polgárok közötti kapcsolat kialakítása és megerősítése is nagyon fontos, hiszen hogyha például a populizmus ellen akarunk fellépni, akkor nagyon fontos felmérni, hogy mennyire összetett ez a kérdés. A demagógia túlságosan egyszerű, minden Európa hibája, ennek annak a hibája, a bizottságnak a hibája, vagy a parlamentnek a hibája, nem, általában a problémák ennél összetettebbek, különösen a mostani mai világunkban. És azt gondolom, hogy a polgárok, hogyha maguk, a polgári panelek maguk döntenek dolgokról, és hogyha ők részt vesznek és mozgásba jönnek, és saját maguk is szakértői szerepet vállalnak fel, hiszen ők is lehetnek szakértők, ugyanúgy, mint önök vagy én. Azt gondolom, hogy ezek olyan eszközök, amelyeket ki kell dolgozni. Már vannak ilyenek, de biztos, hogy meg lehet rajtuk javítani. Most pedig a moderátorunkról szeretnék egy szót szólni. Ön a Euronews-nál dolgozik. Ez egy transnacionális kivételnek számít a média világában, hiszen több nyelven, európai módon próbálnak dolgozni. Ez rendkívül fontos. Azok, akik ma hallgatnak minket a fővárosokban, hozzászoktak ahhoz, hogy nemzeti sajtóban vagy médiában nyilatkozzanak. Ma ezen kérdésekről transnacionális szinten kell beszélni, és ez egy egészen más megközelítés, mint a nemzeti, amely sohasem megfelelő azért, hogy egy európai döntést megérthessünk, egy európai kezdeményezést, vagy javaslatot, vagy állásfoglalást ezen ö, transnacionális munka rendkívül fontos, legyen ez a Euronews-nál, az Árténnél, nél ahol ö, két nemzeti, Németország és Franciaországi szinten kezdtek el dolgozni az, hogy fő műsoridőben nagy televíziós műsorok foglalkozanak ezekkel a kérdésekkel, rendkívül fontos lenne. Azt gondolom, hogy ehhez a jelöltek között, például az Európai Bizottság elnöki tisztségére jelöltek között kellene nagyon hangsúlyos helyen a médiákban foglalkozni ezekkel a vitákkal lehet, hogy lesz egy francia, egy cseh és egy finn a televíziós műsorban, és nagyon jó lenne, hogyha ezt valóban a nemzeti televíziós csatornákban is meghallgathatnánk, akár szinkron tolmácsolással, hogy egy cseh, vagy egy német, vagy egy finn jelöltet is meghallgathassunk, hogy végre Európáról nem csak a saját nemzeti kultúránkból származó politikusok beszéljenek, hanem olyanok is, akik európai kontextusban élnek. Ez rendkívül fontos, és ezzel meg lehet törni a hagyományos játszmákat, mi szerint arról beszélünk mindig, hogy minden Európa hibája. Tehát ami nemzeti szinten nekünk nem tetszik, az Európa hibája. Ebből elég. Az európai döntéseket nem csak az európai parlamenti képviselők hozzák, és nem csak az Európai Bizottság javaslatára, hanem a tagállamok képviselői és vezetői, a miniszterek, a miniszterelnökök, az államfők és a nemzeti parlamentek is hozzájárulnak ehhez. Önök beszélnek a nemzeti képviselőkkel európai kérdésekről, hogy tudják, hogy az önök minisztere mit tesz az Európai Tanácsban? Az Európai Tanácsban az önök minisztere is ö, egyik döntéshozónak számít. Természetesen ö, hogyha csak regionális helyi kérdésekről beszélünk vele, akkor a helyi újságban megjelenik ezzel kapcsolatban egy kérdés, egy cikk, de nem beszélünk arról, hogy mit tesz a miniszter az Európai Tanácsban a közlekedésügyi, energiaügyi, gazdasági vagy bármilyen miniszteri ülésen, ahol rendkívül fontos döntések születnek 450 millió személyt érintően. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Ombudsman hozzájárulása és mai általa megszervezett ülés az önök jelenlétében és a távollévők jelenlétében lehetővé tegye azt, hogy ezen polgári energiákat felélesszük, és így megtörjük ezt a kicsit könnyeden kialakított képet Európáról, hogy ez egy technokrata, túlságosan rideg és távoli szerv, ez lehet, hogy néha igaz, de nem mindig igaz. És ezért fontos, hogy a polgárok hangját meghallhassuk. Remélem, hogy ez ma így lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen az ön felszólalását, beszédét. Sok európairól beszélt akiknek az esetében a bizalom a legfőbb probléma. És ráadásul egy kis harag is érezhető bennük, és ez az alulról felfele építkezés még nem természetesen valósul meg. A Vivian Redding alelnök asszony, biztos asszony, azt hiszem, hogy ön az, aki legközelebb áll az európai állampolgárokhoz idén, az európai állampolgárok évében. Mit hall az állampolgároktól? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Azoknak is, akik ebben a teremben ülnek, és azoknak is, akik a termen kívülről hallgatnak bennünket. Először is szeretnék gratulálni Nikiforos Diamandurosnak, mégpedig azért, mert nem csak megszervezte ezt az eseményt, ami az egyik első digitális vita, amely egyébként nagyon érdekes módja annak, hogy széles körben eljussunk emberekhez, hanem a cím miatt is. Ez a mi Európánk. Legyünk aktívak. Az aktív állampolgárság. Az, hogy az állampolgárok felemelik a hangjukat, a kezükbe veszik a sorsukat, és kezdeményeznek. Pont erre van szükségünk idén az európai állampolgárság évében. Tudjuk, hogy az állampolgárság, az európai állampolgárság most már 20 éves történelemre múlt, tekint vissza. Az emberek kétharmada európainak érzi magát, de csak egyharmaduk tudja, hogy ez mit jelent. Hogyha ezt az egyharmadot megkérdezzük, akkor azoknak igazából csak a 10%-a fogja tudni az, hogy valójában mit jelent az, hogy valaki európai állampolgár. Miért? Azért, mert uh, sikerült Maastrichtban egy monetáris uniót létrehoznunk, de az állampolgárságot azt csak papíron érintettük itt még további lépésekre van szükség. A szerződésekkel kapcsolatban a panasztételi jog nagyon fontos elem. Éppen ezért ennyire fontos az ombudsman szerepe. És ő nincs egyedül, hiszen együtt működik a petíciós szakbizottsággal is itt ebben a házban, az Európai Parlamentben. Ez már régóta létező és rendkívül fontos testület. A petíciós szakbizottság Továbbá együttműködik a nemzeti ombudsmanokkal is. Úgyhogy van egy olyan kör, amely olyan emberekből áll, akik az állampolgárok rendelkezésére állnak. Az állampolgároknak ahhoz is joga van, hogy írjanak bármelyik intézményhez, és választ kapjanak tőle. Én magam nagyjából évente 5000 levelet kapok, úgyhogy el tudják képzelni, hogy ezekre a levelekre adott válaszai mennyire fontos elemét képezik a kollégáim és a főigazgatóságom munkájának. A levelek több mint felét igazából nem is az európai intézményekhez címezik, hanem a nemzeti szintre küldik el és azok a, és aztán az emberek teljesen kétségbe esnek, mert nem kapnak a nemzeti szinten választ a kérdéseikre, ezért fordulnak hozzánk az Európai Unióhoz, mert nemzeti szinten nem oldódott meg a problémájuk, és minket tartanak az utolsó lehetőségnek. Az állampolgárok európai éve miért ilyen fontos? Számunkra ezt szeretném elmondani néhány tényel és számmal ábrázolva. Az állampolgároknak csak egy harmada gondolja azt, hogy az ő véleményük számít. És ez kapcsolódik Düran asszony kérdéséhez is, amit ő hangsúlyozott. Miért? Azért, mert az emberek nem érzik azt, hogy van szavuk. És amikor lenne szavuk, akkor az ő szavuknak bármi hatása lenne, ezt sem érzik, úgyhogy nem fognak felszólalni. Nem, ha az év közben nem hallgatják meg őket, akkor a választásokra se fognak elmenni. Nagyon érdekes ez az eredmény, hogy 21% jelent csak meg a horvátországi európai parlamenti választásokon. Annak érdekében, hogy ezt a szakadékot csökkentsük, és hogy megmutassuk az embereknek, hogy igen, az önök hangja igenis számít. Ezt nem érhetjük el hosszú beszédekkel. Az emberek únyák a hosszú beszédeket. Ezt a célt csak úgy tudjuk elérni, ahogy a politikusok igazából nem tudnak viselkedni, hogy befogják a szájukat és cselekszenek, válaszokat adnak. Ezért fontosak a párbeszédek, amelyeket az állampolgárokkal folytatunk. Nagyon tudatosan kezdtem el olyan helyeken szervezni ezeket a párbeszédeket, ahol nem jól mennek a dolgok. Például Dél-Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában, Írországban, ahol személyen is, személyesen is megjelentem. 3-400 állampolgárral leültünk, és két órán keresztül beszéd nélkül csak kérdésekre válaszoltam. És mi volt ennek az eredménye? Először összezavarodnak az állampolgárok. Első alkalom az életükben, hogy egy politikus oda megy hozzájuk és meghallgatja őket. Ehhez egyáltalán nincsenek hozzászokva. A második, arra voltam felkészülve, hogy azt fogom hallani, hogy Európának ból elegünk van, Európa nem jól működik. Nem, nem ezt mondják, több Európát akarnak. És ráadásul nem is érdekli őket az, hogy melyik intézmény oldja meg a problémát, csak oldódjon meg a probléma. Úgyhogy ez az egész intézményi vita, amiről mi azt gondoljuk, hogy fontos, az állampolgárok számára egyáltalán nem az. Emlékszem például Berlinben felkészültem arra, hogy majd a konisorról, ja, az uborkáról és és költékről fogok beszélni, de nem ezt akarták az emberek hallgatni, hanem a, egy állampolgár, egy asszony azt mondta nekem, hogy hát biztos asszony, önnek az a feladata, hogy problémákat oldjon meg, hát tegye azt. Az európai ö, szerződések is kimondják, hogy az iskolai programok a szubszidiaritás elevére épülnek. És akkor meg kell változtatnunk a szerződést. De mit mondott erre ez az állampolgár? Azt, azt mondta, hogy hát akkor változtassák meg a szerződéseket, és oldják meg a problémát. Őket nem a szerződések érdeklik, hanem a problémák megoldása. Ezek a funkciók ő számukra nem érdekesek. Ők egyszerű kérdést, egyszerű választ, és egy kis cselekvést szeretnének látni. Épp ezért kezdtük el az állampolgárokkal a párbeszédet tavaly májusban is, egy olyan első alkalommal, első eseményt szerveztünk meg, amely során internetes interakcióval valósult meg ez a párbeszéd. Több ezer hozzászólás érkezett és minden hozzászólásban több Európát, több integrációt, és több közvetlen fellépést, valamint kevesebb adminisztrációt akartak az állampolgárok. Az a jelentés, amit ezután benyújtottam, arról szólt, hogy milyen tudulistánk van, milyen elvégezni valóink vannak. 25 elemet javasoltam két évvel ezelőtt ennek alapján. Ebből 24-et a gyakorlatban is átültettünk. A következő pedig, a következő jelentés idén májusban fog elkészülni. És ez nagyon jól figyelembe fogja vetni szintén azt, amit az állampolgárok mondtak nekünk, nem csak a párbeszédek során, hanem az 5000 levélben is, amit évente küldenek nekem, illetve az 1 millió kérdésben, amelyet közvetlenül tesznek fel Európának évről évre. Tehát ezekből ki tudjuk szűrni azt, hogy milyen fontos az állampolgárok számára, hogy mit szeretnének. A szabad mozgás jobb megvalósulását, az adminisztráció további csökkentését tartják fontosnak. Úgyhogy ismét idén is 12 konkrét javaslatot fogok benyújtani, amelyeket gyakorlatba is átütünk, átültetünk annak érdekében, hogy azt mondhassuk, hogy igen, önöknek, állampolgároknak van szava, és meghallgatjuk azt, amit önök mondanak. Mert az, amit önöktől hallunk, az, teljesen konkrét lépésekbe fordítódik le. Nem csak a blablázunk, hanem problémákat oldunk meg konkrét módon. És szerintem ez nagyon fontos, hogy az polgároknak megmutassuk, mi politikusok, hogy odafigyelünk rájuk. És magyarázzuk el azt, hogy mit miért tudunk megcsinálni, és mit miért nem. És milyen szinten lehet bizonyos dolgokat megoldani. Van olyan, amikor regionális szintű válaszra, vagy helyi szintű válaszra van szükség, nem feltétlenül európai szintűre. Úgyhogy én úgy látom, hogy az állampolgárok európai éve nem egy laborkísérlet, hanem egy politikai szükségszerűség. És hogy történelmi felelősségünk van ezzel kapcsolatban. Minden biztos utazik a parlamenti képviselőkkel együtt, a nemzeti miniszterekkel együtt, a polgármesterekkel együtt, és azt hiszem, hogy ezzel egy kicsit tudunk változtatni azon, hogy a politikusok hogy működnek, és remélem, hogy a választási kampány során is lesz hatása ennek az interakció, szélesebb körül lesz, és azt hiszem, hogy azt remélhetem, hogy még valamire nagy hatása lesz ennek. A következő szerződések előkészítésének, amelyek megadják a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek felmerültek, hogy ne ugyanúgy csináljuk a következő szerződést, ahogy eddig. A, eddig a bölcs férfiak és nők leültek, és nagy megoldásokat találtak ki, aztán ezt oda tették az állampolgárok korra elé, hogy tessék, ez van, ezt kell szeretni. Nem, most szeretnénk bevonni az állampolgárokat a szerződések megváltoztatásába attól a ponttól kezdve, amikor elkezdünk gondolkozni a változtatásokon, egészen odáig, hogy a megoldásokat letesszük az asztalra. Hogy társaink legyenek a, a szerződések megváltoztatásában az állampolgárok, és amikor egy, mondjuk egy népszavazásról szavaznak róla, akkor tudják, hogy miről szavaznak, mert az ő ö, hozzájárulásuk is benne lesz majd a szövegben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Commissioner Redding, thank you very much. Uh... Biztos asszony, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt uh, hallgatni önt, illetve ön uh, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának volt az elnöke annak idején, úgyhogy nagyon jól tudja, uh, 89 és 92 uh, között, egy kulcsfontosságú időszakban, amikor a Márciti szerződést tesztelték, ez most már majdnem a múlt részét jelenti, most pedig uh, uh, egy olyan emberhez fordulunk, aki az egyik petíció képviselője, mi szerint többet kellene az EU-nak az Erasmus és az Erasmusos hasonló programokra költenie. Alessandra Mirabiléhez fordulok, aki elmagyarázza önöknek, hogy az ő csoportjuknál miként működik a dolog. Nem könnyű egy ilyen kezdeményezés sikerre vinni, a gépezet még nem teljesen olajozottan működik, gyakorlatilag a kísérleti szakaszban jár. Az ECI betű tészta levest érdemes elkerülni. Gundi Gadözman pedig nagyon figyel a tweetekre, és jelzi majd, hogyha kérdéseket kapunk. Ugye 30 európai városban hallgatnak, néznek bennünket, illetve ö, online, illetve ö, a Twitteren hogyha bárkinek kérdése van, akkor ide a tweet falra is fölkerülnek a tweetjeik, kettős kereszt EYC 2013 EO a tweet cím, úgyhogy küldjék a kérdéseket, tweeteket. Alexandra, köszönöm szépen. Tisztelt Ombudsman úr, Nikiforos Diamandoros úr, köszönjük szépen ezt a meghívást e, nagy presztízsű fórumra nagyon rövid lesz az előadásom, mindenképpen szeretnék lehetőséget adni, hogy kérdezenek, amennyit csak akarnak, illetve közbeszóljanak. Úgy gondolom, hogy a kezdeményezésünk a Fraternité 2020, vagy Testvériség 2020 kezdeményezés nagyon időszerű a gazdasági válság miatt egy kicsit ijesztően hangzik talán ez a cím, de mindenképpen szeretnék szerényen kontribuálni a globális gazdasági válság megoldásához vezető úton tett erőfeszítésekhez. A kampányunkban több finanszírozást kérünk, 5%-át az EU költségvetésének a csereprogramokra szánják. Az intézmények között kemény küzdelem folyik a több éves pénzügyi keretről, ezzel most ugye nem fogunk foglalkozni, de mi nagyon erőteljesen bízunk abban, a kezdeményezés részéről, hogy minél több fiatalnak kell lehetőséget adni arra, hogy külföldre utazzon és lássa, hogy milyen esélyei vannak. Az EU mobilitási programjait kell ehhez igazítani, nemzetközi kezdeményezéseket kell tenni 2013 egyébként az európai polgárok éve, és ennek megfelelően eh, cselekedni is kell, aktívan be kell vonni az állampolgárokat. A nagyobb mobilitás természetesen pozitív hatással van gazdasági szempontból is, növeli a gazdasági növekedést, gyarapodást, illetve csökkenti a munkanélküliségi rátát, ami nagyon fontos gondot jelent pillanatnyilag. Ebből a szempontból eh, szeretném hangsúlyozni, amit eh, Sofia Gorrádi eh, asszony, professzor mondott, őt hívják az Erasmus program anyjának. Izabel Düran is ott volt azon a rendezvényen, ahol felszólalt, és amikor arról beszélt, hogy a csereprogramok milyen hatással járhatnak. Ő nagyon lelkesen beszélt arról, hogy az EU mobilitási programjai általában és konkrétan az Erasmus program nem csak annak a lehetőségét kínálják, hogy a kulturális sokszínűséget megismerjék az emberek, hanem a munkaerőpiacra is egyfajta belépést tesznek lehetővé a az önéletrajzban mindig jól néz ki a fiatalok esetében, hogyha nem rosszul fizetett gyakornokként, hanem csereprogramban való részvétel révén járt a külföldön. Személyes tapasztalatom is ezt mutatja, hosszú évek óta a külföldön élek. A külföldön élni felnyitja az ember szemét, olyan tapasztalatot jelent, ami segít kibontakoztatni az ember személyiségét, más percepcióját kínálja az életnek, és nagyon sok még a szabad, demokratikus, liberális társadalmakban is megrögződött előítéletet segít felszámolni. Az Erasmus és más programok esetében holisztikusabb megközelítésre lenne szükség, nem egyszerűen úgy kéne tekinteni eh, rá, mármint ezekre a programokra, hogy Cipruson, Spanyolországban, Máltán, vagy esetleg itt Belgiumban fizetett szabadságra lehet, eh, fizetett nyaralásra lehet utazni. Eh, tehát komolyra fordítva a szót, bár nem naív európai aktivistáknak tekintjük magunkat. A, a Fraternité 2020 kezdeményezés Európa jövőjével hivatott foglalkozni, hogy Európa jobb hely legyen, ahol jobb élni, nem pusztán gazdasági és pénzügyi válságot élünk, hanem a demokrácia és a kormányokba, intézményekbe vetett bizalom válságát is, ahogy már Diamandorosz úr említette. De nem szabad a válság körülményei között a lehetőségeket figyelmen kívül hagyni válság idején rendkívül fontos, hogy a fiatal európaiakba fektessünk, a humán tőke prioritást kell, hogy képezzen a napi rendünkön. Nyilván a strukturális és kohéziós alapok is rendkívül fontosak, ugyanilyen fontosak, de a jövőbe való fektetés, így az oktatásba, mobilitásba való fektetés mindennél fontosabb az intelligens, fenntartható növekedés próbálja az Európai Bizottság megvalósítani. Ilyen körülmények között nem áldozhatjuk fel a jövő orientált befektetéseket, előbb-utóbb szükség lesz rá ezekre az EU projektekre. Az EU sikertörténete nem csak a közös kormányzás a fiskális unió révén valósulhat meg, hanem nagyon fontos, hogy a mobilitást előmozdítsuk, a csereprogramokat, a fiatalok esélyeit javítsuk, hogy a fiataloknak legyen esélyük tényleg arra, hogy felmérjék, hogy mit is kínál számukra az Európai Unió. Nagyobb vállalásokat kell tennünk, dolgozni kell azon, hogy befogadóbb legyen a környezet, a részvételi demokrácia talaján, és nagyon fontos, hogy ez az első nemzeteken átívelő részvételi demokrácia sikertörténet legyen. A részvételi demokráciára összpontosítunk, tehát kérem vegyenek részt benne, illetve online írják alá a Fraternité 2020 kezdeményezést. Köszönöm szépen, és várom, hogy önök is részt vegyenek majd a vitában, a beszélgetésben. Alessandra, köszönöm szépen. Látom, hogy a demokratikus deficitet, amit sokan emlegetnek, önök ö, igyekeznek betölteni. Pontosan erről lesz ma szó a petíciók, a helyi kezdeményezések révén, az ombudsman révén, és van itt egy ö, másik ombudsman is a panelben, ö, Mark Bertrand villámhárítóként működik ö, Vallóniában, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg sztoria lesz, története lesz. Köszönöm szépen. Ombudsman úr, a parlament alelnök asszonya, a bizottság alelnök asszonya és alelnöke, tisztelt barátaim, akik itt vannak jelen, és akik a technológiai eszközök segítségével az épületen kívül is itt vannak velünk. Először is szeretném a felkérésem kontextusát kicsit pontosítani és elmondani, hogy milyen helyzetben foglalkozunk a polgárokkal és azzal a lehetőséggel, hogy ők konkrétabban befolyásolhassák az Európai Unió alakulását. Felkértek, hogy a, hogyan lehet a gazdasági válság megoldásához hozzájárulni témában tartsak előadást, és elmondjam a tapasztalatomat itt Belgiumban parlamenti és intézményes ombudsmanként. Természetesen nem célom ombudsmanként választ, strukturális választ adni arra, hogy hogyan és miként lehet a válságot megoldani természetesen. Ugyanakkor az ombudsman szerepével, amit megpróbálok most bemutatni, azt gondolom, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy segítsünk azokon, akiket közvetlenül érint ez a válság. Az emberi jogok garanciája és terjesztése egy sziszifuszi munkához hasonlítható, állandóan újra kell kezdeni, és soha nem lehet befejezni. Hogyha sikerült valamit elérni, utána az idő mindig lerombolta ezt, és megint újra és újra kell kezdeni ezt a munkát. Ezt 96-ban Strasbourgban az Európai Szociális Karta kormányközi bizottságának elnöke mondta, és sajnos még ma is igaz. A jogszabály, amelyet itt a Valónia, Valónia Brüsszel ombudsmani szolgálata kapott, nem tartalmaz elsőként azt, hogy a jogalanyok egyéni jogait és szabadságjogait védje, ugyanakkor az ombudsman ehhez mégiscsak konkrétan hozzájárul fellépésével. A szerepünk az, hogy ellenőrizzük a közigazgatás fellépését a polgárokkal kialakított kapcsolataiban, hogy felügyelje és ellenőrizze a közigazgatási problémákat és tévedéseket, hogy ö, kibékítse egymással a közigazgatást és a polgárokat, és megerősítse a bizalmat, a polgárok bizalmát a közigazgatásukban és a kormányokban. Ezért tehát fellépésem egyik fontos tengelye az, hogy a jogalanyok mindennapos problémáival foglalkozzam. Az első tábor úgy gondolja, hogy a közigazgatás fellépése túlságosan korlátozó, különösen a mai felfordult világban. Ahogy egy interjúban Budis úr, francia emberi jogi védő elmondta, minden kérelemmel foglalkoznak, ez nem azt jelenti, hogy minden kérésre kielégítő választ kapnak. Vannak, akik úgy gondolják, hogy egyfajta tévedés áldozatai, és közben kiderül, hogy nem erről van szó. Minden esetre a ö, szerepünk az, hogy azon jogokkal foglalkozzunk, és azon jogokat garantáljuk, amelyek azokat érintik, akiknek a hangját nem halljuk és így egyfajta üzenetet hordozzunk az állami szervek felé. És a parlamentnek reformjavaslatokkal, vagy a kormány felé reformjavaslatokkal éljünk, hogyha saját magunk nem megfelelő fellépést vagy akciókat látunk és hogyha a közigazgatás nem megfelelően működik, akkor az ombudsman, mint minden ombudsman Európában és nemzeti, regionális szinten hozzájárul ahhoz, hogy az alapvető jogok, a gazdasági, szociális jogok garanciáját megerősíthesse, hogyha a közigazgatás ennek nincsen igazában tudatában. Ez a dimenzió, amely több európai ország ombudsman meghatározásában található, van például Franciaországban az jogok védője, vagy Spanyolországban a nép védelmezője címmel működik az ombudsman mandátuma. Tehát nagyon fontos, hogy mindenki emberi méltóság megfelelően élhessen a jogával, és e ezen jogokhoz tartozik az, hogy a munkához való jogot lehessen, és a saját szakmai választási jogot lehessen garantálni, hogy lelő és méltányos jövedelemben részesüljön valaki a munkavégzés után a társadalombiztosításhoz való jog, az egészségügyi ellátáshoz és szociális segítséghez való jog, a megfelelő lakhatáshoz való jog, az egészséges környezet védelméhez való jog, a kulturális és szociális kiteljesedéshez való jog. A jogalkotói hatalomnak így komplementáris szerepe van e, ezen jogok garantálásában. E, Belgiumban, egy szövetségi államban e, különösen oda kell figyelni az egyes szabványokra és a regionális és közösségi végrehajtására ezeknek hogyha egy állami szerv vagy a közigazgatás a közszolgálati szerepét nem tölti be megfelelően, vagy nem tölti be, akkor teljesen jogos az ombudsman fellépése. Ennek eredménye az, hogy a polgárokat segíti a lakhatási, egészségügyi, környezetvédelmi és kulturális kiteljesedési jogaikban, hogyha ezeket nem tartják tiszteletben, és Please bear with us. Please bear with us. Kérem, maradjanak velünk, reméljük, hogy ez csak egy hibás riasztás. És akik 30 városban követnek minket interneten, tűzriadó van jelenleg, úgyhogy reméljük, hogy pár másodpercen belül ennek vége is lesz. Az előadó ezért szünetelte az előadásával. Az ombudsman felépésére viszont sikerült a tűzriadót leállítanunk. Je terminais en disant que le médiateur contribue à... Az ombudsman tehát hozzájárul az alapvető jogok védelméhez és tiszteletben tartásához. Ez igaz, hiszen az ombudsman egy specifikus polgári kategória részéről kap felkéréseket. Ők a leg... Please stand by. Ah, here we go. All right. Ismét tűzriadó hallatszott. Donc dans notre société... Tehát társadalmunkban külön ö, figyelmet kap egy ö, polgári kategória, a kirekesztettek kategóriája, akiket kirekesztenek a munkaerőpiacról, vagy a ö, lakhatási jogokból, vagy az egészségügyi ellátás jogait nem kapják meg, akik nem tudják kifizetni a villany vagy a rezsiszámlát, akik nem tudják az iskolai ö, öm, költségeket fedezni, akik You stand by once again. Okay. Okay. For, for one minute or two <laughs> maximum. Je voudrais à nouveau citer Monsieur Baudis. Ismét Baudis urat szeretném um, idézni a mostani helyzetben a válság megmerevíti a helyzeteket, és csak eszkalálja a konfliktusokat azoknál, akik ennyire nehéz helyzetben vannak. De nem csak a válság ennek az oka. Be kell valljuk, hogy a polgárok mennyire sérülékenyek, és ez a társadalom brutalitásából, a rendszer keménységéből is adódik, hogy vakon alkalmazzák a szabályokat, hogy nincsen párbeszéd, hogy a közigazgatás összetettségét vagy a magánszervek összetettségét nem veszik figyelembe, és ezért kialakul az az érzés joggal vagy jogtalanul, hogy nem foglalkoznak velünk, hogy igazságtalanul bánnak velünk. A kirekesztettek számára ez még inkább igaz, és ezért az ombudsman megpróbálja mindennapi szinten a velük kialakított kapcsolatot figyelembe venni és tiszteletben tartani, és felhívni a hatóságok figyelmét arra, hogy mindenféle kirekesztés ellen fellépjenek. Az ombudsman fellépése szükségesnek tűnik, hiszen a népesség egy része elszegényedik, és nem férnek hozzá az alapvető villany vagy gázellátáshoz nem megfelelő lakhatási körülmények között élnek. Az ombudsman meghallgatja a polgárokat. Ez nagyon fontos rész, az, hogy meghallgassuk őket, és ezt már elhangzott az előbb is. A közigazgatás ellenében védi a polgárokat az ombudsman, és amit lát, azzal kapcsolatban megpróbál tovább lépni. Nem csak az egyéni eseteket próbálja megoldani, hanem javaslatokat tesz a közigazgatás felé, próbálja azt az igazságtalan helyzeteken próbál javítani és egyensúlyt kialakítani, és ezért az ombudsman a társadalmi béke egyik eszköze és építője, és az alapvető jogok tiszteletben tartásának hasznos eszköze. A francia köztársaság ombudsmanja Sátyé úr azt mondta, hogy a mediáció és a kirekesztés az ombudsman mindennapos munkájának részét képezik. A Vallónia-Brüsszel konfederáció elnöke nemrég ezt a jövőképet pontosította. A jelenlegi gazdasági társadalmi válságban Európában a kételyek elterjednek, és a lakosság is egyre inkább ilyen kételyeket hangoztat. Az ombudsmannak nehéz feladata, hogy a demokrációt védje, és segítse a kormányokat abban, hogy a polgárok bizalmát megtartsa, hiszen megpróbálja összeegyeztetni a nézeteket, megvédi a polgárokat és védi a közigazgatást. Ennek ellenére nem próbáljuk elaltatni a polgárokat, éppen ellenkezőleg megpróbáljuk a polgárok aktív részvételét terjeszteni és elősegíteni a jó kormányzás segítségével. Tehát megpróbáljuk bevenni abba a feladatba, hogy a saját közigazgatását ellenőrizze, és saját kérését eljuttathassa a megfelelő helyre nagyon sok ombudsman támogatja ezt a felfogást. Hölgyeim és uraim, megpróbáltam bebizonyítani özöknek, hogy mindennapos fellépésével az ombudsman azon dolgozik, hogy az embertelenség ne terjedjen még tovább, és hogy fellépése hatékony lehessen. És ö, megpróbál ö, a sziszifoszi szerepből kilépni és elérni, feljutni a hegy tetejére az ilyen üléseken, mint amit most ön, ombudsman úr, megszervezett, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy egyéni és kollektív felelősségünket nagyobb tudattal tudjuk felvállalni, és így a szegénység, a kirekesztés, a munkanélküliség ellen hatékonyabban tudjunk fellépni. Köszönöm. Ah, Köszönöm szépen. Állítólag a rendszerben van valami hiba, egy vírus megtámadta a rendszert, de remélhetőleg hamarosan kijavítják. Az első panel ideje gyorsan, hamarosan lejár, úgyhogy gyorsan át is adnám a szót Didier Kavercnek, aki a G1000-es belga mozgalomról fog remélhetőleg gyorsan beszámolni. Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek! Köszönöm az Európai ombudsman hivatalának, hogy ezt a nagyszerű eseményt megszervezték, és mindenkinek köszönöm a részvételt is, akik itt vannak és meghallgatják a G1000-esről szóló nagyon gyors prezentációmat. Ez egy olyan állampolgári kezdeményezés, olyan polgári kezdeményezés, ami itt Brüsszelben kezdődött, Körülbelül egy évvel ezelőtt. Nagyon sok más eseményhez és kezdeményezéshez hasonlóan, amiről hallottunk, ez a G1000-es is, azt mutatja, hogy az állampolgárok, az átlag állampolgárok mennyire elkötelezettek a demokráciáért. Elképesztő az, ami történt. 704 véletlenszerűen kiválasztott belga állampolgárt gyűjtöttünk össze három nyelvi csoportból, és fontos szociális, gazdaság és politikai kérdéseket vitattunk meg. Ezek az állampolgárok gyakran azt a benyomást keltik, hogy politikailag nem érdeklődőek, sőt, bizalmatlanok. De mi igazából azt láttuk, hogy ezek az állampolgárok hajlandóak, sőt, nagyon lelkesek, amikor egy ö, egész napra arra kértük őket, hogy egy szünnapon államügyeket és közügyeket vitassanak meg velünk. Ez úgy tűnt, hogy lehetetlen ö, Belgiumban, de mégsem az. Egy nagyon hosszú kiáltványt tettünk fel az internetre, és mindössze tíz nap alatt tízezer állampolgár aláírta ezt a kiáltványt. Elolvasták és aláírták. Három hónap alatt hét önkéntes szervező, akik egy konyhaasztal körül álmodoztak. Dizi, borzasztóan sajnálom, hogy félbe kell szakítanom az előadást, mert muszáj elhagynunk az épületet végül is. Úgy tűnik, hogy tényleg evakuálnunk kell az épületet, sajnálom.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 még a nagyon mély konfliktusokra is tudunk ilyen módon megoldásokat találni. Érdemes lenne ezen a ponton rámutatni néhány radikális gondolatra, amit az állampolgárok vetettek fel. Ők maguk javasolták azt, hogy pénzügyi tranzakciós adót vezessünk be. Azt is javasolták, hogy egyetemes alapjövedelmet vezessünk be, és ezzel csökkentsük a szegénységet és az egyenlőtlenséget, úgy akarnak a tudományos tudás alapú gazdaságot létrehozni, hogy többet ruházunk be az innovációba, és ezáltal tudunk a gazdasági kihívásokkal szemmel felépni, és az iskolák és az üzleti világ között a gyakornokok szerepének növelésével akarják erősíteni a kapcsolatokat. Nemzetközi vízhangja is volt ennek a kezdeményezésnek. Rotterdamban a Duizend Obsuid nevezetű szervezet hasonlóképpen járt el, mint mi, és a válság, a pénzügyi válság az emberekre gyakorolt hatását és a társadalmakra gyakorolt hatását vizsgálták a mi modellünk alapján. Ez a részvételi demokráciának egy nagyon kiváló módja. Nem túlzás azt mondani, hogy az állampolgári demokrácia él és virul, és az állampolgárok európai éve nem jöhetett volna jobb pillanatban, mint ma. Csatlakozom kollégáimhoz, és azt kérem én is az Európai Uniótól és az európai felelősöktől, hogy hallgassák meg alaposan az állampolgárokat, és hogy innovatívan alulról felfele építkezve változtassák meg az Európai Uniót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Didier és a G1000-nek. Akkor gyorsan az elviekben, ugye 11 percünk van a kérdésekre, e, vita részben Gondi Gadesmannak vannak már kérdései, hiszen ő nyomon követte Twitteren érkezett kérdéseket, kommentárokat. Az európai parlamenti pontokról is kaptunk információkat. Milyen híreket olvastál? Az európai parlamenti pontok, a tagállami parlamenti pontokon óriási a részvétel, rengeteg kérdés, rengeteg kommentárt kaptunk. Az általánosabb kérdések Gyurany asszony és a többi felszólaló esetében Például a, porlom, a portugálok azt kérdik, hogy a releváns eredményekkel, releváns válaszadással az európai állampolgárság hatása csökkenni fog. Aztán az intézmény honnan tudja, hogy nemzeti vagy Európai Uniós kompetencia egy kérdés? Ez egy lett kérdés. Aztán nagyon sok kérdés érkezett az Európai Ombudsmanhoz is. Például a prágai parlamenti pontból. Mit tehet az ombudsman konkrétan, hogy az Európai Uniót alakítsa? Az Európai Parlament hollandiai infopontjából pedig a holland ombudsman és az európai ombudsman közötti különbségre szeretnének rávilágítani. Mit tehet egy európai ombudsman, amit a holland nem? Más kérdés, milyen szerepet játszanak az európai par, eh, polgári kezdeményezések, és azért iránt is nagy érdeklődés volt, hogy ugye új ombudsmant fognak a következő hónapban választani, és szeretnék tudni a polgárok, hogy milyen profilú új ombudsman szeretnének látni. Reding asszony közben távozott, ami nagy kár, mert nagyon érdekes kérdések érkeztek hozzá is, de talán mások tudnak erre majd válaszolni. Például az állampolgárok azt gondolják, hogy nincs hatásuk. Ön szerint ez igaz, vagy pedig csak nincs elég információjuk? Köszönjük szépen, mondja a moderátor. Ugyanakkor szeretnénk a közönség felé fordulni, hogy van-e olyan kérdésük, amivel uh, itt már most megkezdhetnénk a munkát. Az úriemberi a szó. Jó napot kívánok mindenkinek! Olasz vagyok. Mário Accardi a nevem. Körülbelül tíz évvel ezelőtt ombudsman voltam a szicíliai Campo Bellói helyhatóságnál. Ez úton szeretném megközölni az ombudsmannak a meghívást. Ez lehetőséget nyújt számomra, hogy továbbra is az állampolgári jogok védelmében lépjek fel. Az ombudsman természetesen nagyon is tisztában van ezzel. El is látogatott Palermóba 2008-ban. Sajnálatos módon Szicíliában az állampolgári jogok védelme és az ombudsmani szerep is hát szinte halott. Az állampolgároknak nagyon szüksége van arra, hogy valaki támogassa őket, hogy valaki a szócsövük legyen, de Sajnos ez hiányzik. Tudom, hogy önnek milyen tevékenysége van. És most Duran asszonyhoz szeretnék fordulni. Az Európai Parlament mit tett? És önök mit remélnek, mit tudnak tenni majd a közeljövőben, mármint ha újra választják önöket, annak érdekében, hogy elkerüljék azt a helyzetet, amikor az állampolgárok elveszítik a bizalmukat. Ennek a fő oka, ezzel kapcsolatban a fő felelősség a politikusoké mert a politikusok azok elmarták azokat az embereket, akik ki tudnának állni az állampolgárokért és az ő jogaikért. A politikusoknak szolgálniuk kéne az állampolgárokat, és segíteni őket. De végül is mit látunk? Azt, hogy a tisztviselők kétségbeesetten az újraválasztásukért küzdenek. És most egy hölgy kapja meg a szót kérdésfeltételre. Jó napot kívánok! Én informatikus vagyok. Szeretnék én is gratulálni az Európai Ombudsmani Hivatalnak. Mióta ezt a hivatalt ismerem, ugyanazt a minőséget és ugyanazt a hatékonyságot és sebességet tanúsította, mint az elején. Ez az egyetlen olyan európai intézmény, amely közvetlen kapcsolatban van az állampolgárokkal. A kérdéseim. Most önök hogyan szeretnék a görög, ciprusi és spanyol állampolgároktól azt kérni, hogy az európai parlamenti választásokon részt, vagy részt vegyenek. Meg kell magyarázni nekik azt, hogy a trojkának milyen hibái voltak. Konkrétan azt, hogy ki javasolta ezt a trojkát, hogy milyen módszertani hibákat követett el a trojka, és ezen túlmenően azt hiszem, hogy e- ez, ez az egyetlen módja, hogy esélyünk legyen arra, hogy válasszanak. A másik kérdésem az európai szerződések válsághelyzetben más gazdasági érdekeket nem tudnak nyújtani, de miért nem? Az európai polgárok tudnának-e ez irányban is lépni és tenni valamit? Köszönöm. Még egy kérdés, hogyha lehetséges, mondja a moderátor, Pires úr, Pires úr a szó. David Price vagyok valójában. A schumann.info eh, oldalt eh, szerkeztem, közösségi oldalról van szó. Eh, Reding asszonyhoz tennék fel kérdést. Sok állampolgár megrökönyödött rajta, hogy az Európai Bizottság szerint a demokráciában való rétvé, részvétel jogát vissza kell vonni, vagyis nem lehet jelölt az Európai Bizottságba bármelyik állampolgár. A gazdasági válságról van most szó, szakít félbe a műsor vezető, a moderátor. Azt gondoltam, hogy állampolgári jogokról van szó. A gazdasági válsággal kapcsolatban van-e kérdése? Hát párhuzamosan történik a kettő, tehát hogy a politikusok átvették az intézmények irányítását, tehát a panel részfevői hogyan gondolják figyelembe venni az állampolgári jogokat, vagyis hogy hastein szerű jogászok, köztisztviselők, civil szervezetek is állíthassanak jelöltet bizottsági tisztségre. Köszönöm szépen, Price úr. Lassan lejár az időnk, de durán asszonynak megadom a szót, aki nem lesz majd itt a következő panelben. Köszönöm szépen, megpróbálok legalábbis részben választ adni a kívülről és a teremből érkezett kérdésekre mit tehetünk annak érdekében, hogy az Európa ellenes érzelmek gyakorlatilag megöljék az állampolgári öntudatot, illetve a hölgy korábban arról beszélt, hogy a, a trojka hibáival mit kezdünk. Hát a, a trojkának igazolnia kell azt, amit tett, illetve el kell ismernie, hogyha hibázott. A, választásokon induló jelöltek, ugye talán nem a bizottsági elnöki tisztségről van szó, mert a bizottság elnökét nem közvetlenül választják, de a választásokon induló jelölteknek el kell ismerniük, hogyha hibát követtek el, és hogyha finoman szólva nem járultak hozzá a dél-európai gazdaság helyzetének javulásához. Azt mondjam engem, nem csak a részvétel aggaszt, hanem az is, hogy hogyan fognak szavazni ezek az emberek, akiket valóban cserben hagyott Európa közös a felelősség, ugyanakkor Európa továbbra is maga hozza az Európáról szóló döntéseket, nem tudjuk, hogy pontosan ki hozza ezeket, de mindenképpen európai szinten történnek a, történik a döntéshozattal. El kell magyarázni, meg kell mondani, hogy mi történik, ezzel egyet értek. Először is oda kell figyelni, meg kell hallgatni az embereket, hogyha az emberek dühösek, akkor mindenképpen el kell ismerni, hogyha hibát követtünk el, már nem is hallgatnak ránk, nem figyelnek oda ránk az emberek, és ez nagyon nagy veszélyt jelent. Ugyanakkor már beszéltünk róla az előbb, nem olyan egyszerű a nyilvánossági deficitet felszámolni, előfordulhat, hogy egyáltalán nem lesz nyilvánosság, nem hallgatnak minket, jó módszert kell tehát választani, először is oda kell figyelni az emberekre, lehetőséget kell hagyni arra, hogy dühösek legyenek, hogy tiltakozzanak, el kell ismerni ugye a hibákat, illetve ne csak a gazdasági válságról legyen szó, állandóan minden képernyőn ezt látjuk, hát tudjuk, hogy milyen súlyosak a következményei, mégis másról is beszélni kell, a fiatalokról, a munkáról, stb. Ami a portugál irodában feltett kérdést illeti, mi szerint a válság megölheti az állampolgári öntudatot? Erről mit gondol? Hát sok mindent megölhet, talán nem az egész állampolgári öntudatot, de a bizalmat mindenképpen, hiszen miről is szól az európai öntudat? Ugye vannak az állampolgári jogok, szavazójog, európai jogok, stb. És ehhez járulnak az európai érzések, az európai identitás. Nyilván, hogyha nem is Európa felelős az egész válságért, úgy gondolom, hogy az európai integráció, maga Európa is megkérdőjeleződik a válság miatt. A szuverenisták, szélső jobboldaliak, időnként szélső baloldaliak nemzeti politikákhoz való visszatérés mellett szállnak síkra, mert azt mondják, hogy az európai megoldások nem működnek. Hát a kompetencia ö, problémánk ö, különböző szinteken való kompetencia, jogkör megosztás is problémás. Az állampolgároknak nem kell feltétlenül mindent pontosan érteniük, de azt látniuk kell, hogy a különböző szintek együttműködnek egymással, beszélnek egymással, a helyi, a regionális, az országos, az európai szint. És most nem ez az érzésük, az az érzésük, hogy mindenki a másikra mutogat jó, konkrétan talán Alessandrától is kaphatnánk választ arra, hogy az ugye van az ombudsman egyfelől, másrészt van az európai polgári kezdeményezés. Meséljen nekünk, hogy ön miként tudta mozgósítani az embereket az ombudsmannal, együttműködtek a kezdeményezésükben? Most konkrétan nem működtünk együtt az ombudsmannal, hogy mobilizáljuk az embereket, hogy ők is tudomást szerezzenek a kampányunkról. Tehát nem közvetlenül az ombudsmannal működtünk együtt, de az Európai Parlamenttel szorosan együtt működtünk. Körülbelül 50 képviselő támogatását sikerült megszerezni, az Európai Bizottság is nyújtott segítséget, természetesen ahhoz, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy létezünk, a közösségi médiát sokat használtuk, Facebook, Twitter, illetve a kampánynak volt tehát egy ilyen közösségi média, közösségi hálózat aspektusa, és személyesen is sokat kellett tenni, a személyes kapcsolatoknak én nagy jelentőséget tulajdonítok. Nagy szükség van rájuk ahhoz, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a létezésünkre. Arra reagálva, amit Goodman asszony mondott, az eh, igaz, hogy kevés a rendelkezésre álló információ, ez eh, nem csak az intézmények felelőssége, eh, nyilván az állampolgároknak is aktívabban fel kellene lépniük, proaktívabban kellene cselekedniük, begyűjteni az információkat, tisztába kerülni a jogaikkal, lehetőségeikkel, a tekintetben, hogy miként tudják befolyásolni az európai jogalkotást, miként tudják a hangjukat hallatni. Esetleg még röviden Didiétől, hol lép be a képbe az ombudsman, mi a szerepe az európai polgári kezdeményezéseknek, mi a szerepük a helyi vagy grassroots kezdeményezéseknek, önök ilyet csináltak, ugye? csak az Európai Uniónak a politikai rendszere, a belga politikai rendszer is nagyon elitista, és az ilyen helyi kezdeményezés éppen azt ösztönzi, hogy lábaljunk ki ebből a padhelyzetből, mozduljon meg valami. Én optimista vagyok abból a szempontból, hogy inkább Duran asszonynál optimistább abból a szempontból, hogy igenis sikerül az embereket megmozgatni a válság közepén is. Írországban súlyos válság volt, most ö, ö, alkotmányozó gyűlést ö, tartanak az írek, ahol a politikusok és a hétköznapi emberek megvitatják, hogy mit kell majd népszavazásra bocsátani. Izlandon is nagyon súlyos gazdasági és politikai válság volt. Most látjuk, hogy egy állampolgári fórum kerül megrendezésre azzal a célral, hogy legitimebbé tegyék a rendszert. Dániában is vannak hasonló kezdeményezések. Szóval lehetőséget kapnak így az állampolgárok, hogy fellépjenek, hogy megmutassák a politikusoknak, hogy a nézeteltéréseket meg lehet haladni, fel lehet számolni, még akkor is, hogyha a politika részéről nincs erre szándék. Fontos, hogy megmutassuk, hogy nem függünk a politikusoktól, a politikai pártoktól, magunk is meg tudjuk finanszírozni egy ilyen kezdeményezés működését, és igenis részt vettünk a vitában akkor is, hogyha nincsen hivatalos struktúránk. Thank you very much. Köszönjük, Didier. Isabel Durand. Egyetértek. Igen, valóban a válságok néha pont, hogy mozgósítják a polgárokat és alternatív megoldásokat keresnek. Ugyanakkor én a következő lépésnél járok, a végén vagy valamikor mégis csak a politikusok kezébe kerül vissza ez a folyamat, tehát van egy ilyen átjárás a két fél között. Nem vagyok én negatív, sőt, pont, hogy nagyon is voluntarista vagyok, és nagyon is lelkes a választási kampányjal kapcsolatban, de azt gondolom, hogy fontos, hogy a dinamizmus elég erős legyen ahhoz, hogy aztán a politikusoknál is megjelenjen ennek az eredménye. Különben a polgári részvétel megint csak csalódottságot fog okozni, mint ahogy az írla, írországi alkotmányozógyűlés is esetleg csalódást okozhat, hiszen nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy a politikusok utána átvegyék ezt a gondolatmenetet, ezt a megközelítést, ami a polgároktól jön. Például Belgiumban a G1000 kezdeményezést nem mindig lelkesen fogadták a politikusok, általában inkább csak mellé beszéltek, ködösítettek, nem volt ennek konkrét eredménye annak ellenére, hogy nem a kormány összetételével kapcsolatos volt ez a kezdeményezés. Köszönjük, Izabe. Elnézést, még mielőtt Durand asszony elmenne, szeretnék még valamit elmondani. A G... Elnézést, bemutatkozna? Lambrecht Krisztina a nevem, és Belgiumot képviselem az európai kezdeményezés részéről, amelynek célja, hogy feltétel nélküli alapjövedelmet biztosítson mindenkinek. Tehát ön azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a politikusok és a polgárok között megfelelő kapcsolat legyen. Én is úgy érzem, hogy egy olyan eszközt használok, amelyet Európa adott a kezünkbe. Ez az európai polgári kezdeményezés. Csak hogy az én szintemen, én egyszerű hétköznapi ember vagyok, nagyon nehéz felvenni a kapcsolatot a körülöttem dolgozó politikusokkal. Bezárják az ajtót, mással foglalkoznak, úgymond fontosabb dolgaik vannak, és ezért igen komoly küzdelem hogy elérjük, hogy megfelelő számú polgár támogatja ezen kezdeményezéseket. Azzal az azzal a reményel, és remélem, hogy Duran asszony hal, hal minket, hogy utána a politikusok valóban ö, meghallgassák, amit akarunk mondani, és hallhassák azt, hogy a polgári kezdeményezéssel mit akarnak mondani a polgárok, hiszen így építjük Európát. Izabel, Durand, egyetértek, és azt remélem, hogy az európai polgári kezdeményezéseknél, és nagyon sok sikert kívánok az önökéhez is, odafigyeljünk arra, és Margaret is itt, a, itt van a petíciós szakbizottság részéről, nagyon aktív ezen a területen, tehát azt szeretnénk, hogy a polgárok kezdeményezését, hogyha a bizottság elutasítja, hiszen ez jogában áll, akkor utána erről vita legyen, hogy amit a polgárok elindítottak, annak utána legyen eredménye. Tehát, hogyha nem sikerült a az ajtón át bemenni, akkor az ablakon keresztül mégiscsak eljussunk a célba, és ez nagyon fontos lenne, hogy nyomon kövessük ezen polgári munkát azért, hogy ne egyszerűen az legyen ennek a vége, hogy a bizottság elutasítja. Tehát nagyon fontos, hogy vitát indítsunk. Azaz, az ajtók nyitva állnak, egy kicsit be kell nyomni. Elég erősen be kell nyomni ezt az ajtó kilencset. Most az újabb panel következik. Nagyon köszönjük Alessandra Mirabilének, Marc Bertrandnak, és Didier Kaluvercnek a részvitelét. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Izabelnek is el kell mennie, úgyhogy tapsoljuk meg ezt az első panelt. And in the meantime, we're going to bring up our second panel. Most pedig a második panelhez érünk. Yes. Which includes Commissioner Shevkovich. Shevkovich biztos úr fog ide tartozni, aki az Európai Bizottság alelnöke, és az intézményközi kapcsolatokért és az adminisztrációért felel. Ahogy itt az üdvözletek, el, búcsúzások zajlanak, Sepcsovics úr, szünet nem lesz sajnos, mert épp elég tűzriadó próba volt, hogy ezt az időt másra használjuk. Tehát ketyeg az óra, Úgyhogy azonnal folytatjuk Sefcsovics úr kommentárjával, hozzászólásával. Köszönöm szépen. Ahogy Bönc úr is mondta, én is folytatom az üdvözlést, tisztelt Nikiforosz, tisztelt ombudsman, tisztelt képviselők, tisztelt vendégek. Először is szeretném megköszönni az Európai Ombudsmannak, hogy javasolta ennek az eseménynek a megszervezését és vendégül lát minket. Személyes erőfeszítéseinek és az irodája erőfeszítéseinek köszönhető, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy az ombudsman hivatala hogy tud kinyúlni az állampolgárok felé, és biztosítani azt, hogy az állampolgárok érezzék azt, hogy ha panaszuk van, akkor valaki azt komolyan fogja venni, valaki azt nyomon fogja követni egészen addig, amíg meg nem oldódik és az ő hivatalának a nagyon aktív munkájából világosá vált, hogy hangot ad szócsöve az állampolgároknak. Köszönetet mondok az Európai Parlamentnek is azért, hogy vendégül látja a mai eseményt. Köszönöm nekik a kiváló együttműködést, hiszen az Európai Parlament képviselőivel az összes három oldalú egyeztetés során, amikor az európai polgári kezdeményezésről tárgyaltunk, nagyon aktívan vettek részt. És itt különösen szeretnék rámutatni arra a szoros együttműködésre, amit a petíciós szakbizottsággal folytattunk. És láttuk az, európai, az elmúlt évek kontextusában, a szoros együttműködés kontextusában az állampolgárokkal, hogy nagyon sok bizalmat sikerült kiépítenünk, és a szakbizottság, a petíciós bizottság az Európai Bizottságnak is nagyon sok munkát ad, hiszen ők azok, akik eldöntik azt, hogy mely ö, petíciókkal kell, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon, és melyekkel nem. Úgyhogy köszönöm az Európai Parlamentnek, különösen a Petíciószakbizottságnak, és különösen az Ombudsmannak, hogy megszervezték ezt az eseményt. Ma tehát azért vagyunk itt, hogy egy új eszközről beszéljünk, amelyel 500 millió európai állampolgár hatékonyabban tud kapcsolódni az európai intézményekhez. Mit tehet az Európai Unió jobban annak érdekében, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljön az állampolgárokkal? Reding az, hogy tudom, hogy ma délelőtt már részletesebben kifejtette ezt. Én is szeretném elmondani, hogy 2013-at az állampolgárok európai évét arra szeretném használni, hogy az európai intézmények nyissanak az állampolgárok felé, és az állampolgárok kollektív bölcsességét használjuk fel arra, hogy jobban tudjunk az elkövetkezendő években összpontosítani a lényegre. 2013 azért is fontos lesz az európai állampolgárok szempontjából, mert az európai polgári kezdeményezés új eszközét először fogják használni az állampolgárok, hogy közvetlenül hatással legyenek az intézmények munkájára. Ez az első év, amikor az európai polgári kezdeményezés első teljes ciklusa le fog zajlani. Nagy tisztelettel és nagyon komolyan vettük ezt a kezdeményezést, hiszen ez az első nemzetek fölötti részvételi demokráciai eszköz az Európai Unióban. Most szeretnék látni azt, hogy az állampolgárok is tisztelettel és nagyon komoly megközelítéssel alkalmazzák, használják ezt az eszközt. Mit is értek ez alatt? Azt láttuk, hogy amikor tavaly beindítottuk a polgári kezdeményezést, most már 25 ilyen regisztrációs kérelem érkezett, 14-et sikerült már regisztrálni is, és ezek, ez a 14 kezdeményezés jelen pillanatban is gyűjti az aláírásokat, hogy elérjék az egymilliós támogatottságot. A szükséges földrajzi egyensúlyt is el kell érniük, legalább 7 tagállamot kell képviseljenek ezek az aláírók. Ezután a parlament fog egy meghallgatást szervezni, hogyha sikerült összegyűjteni az egymillió aláírást, és utána foglalkozik az Európai Bizottság is a kérdéssel, amelynek nyomán akár új Európai Uniós jogszabály is születhet. Vannak a Right to Water, azaz a vízhez való jog kezdeményezés már elérte az egymilliós aláírás számot, most a megfelelő földrajzi eloszlás megszerzésén dolgoznak, bizonyára ők is be fognak számolni arról, hogy milyen pozitív és negatív tapasztalataik vannak az aláírás gyűjtéssel kapcsolatban. Persze vannak még gyermekbetegségek, ezt nem akarom én sem véka alá rejteni, de ezek leggyakrabban az online, az internetes aláírásgyűjtési rendszerrel, az igazolással és a hostinggal kapcsolatosak, de hát ezek tulajdonképpen várhatóak voltak. Hogyha valaki egy ilyen méretű kezdeményezést indít be, mint például egy ilyen európai polgári kezdeményezés, akkor kétségtelen, hogy lesznek ilyen kezdeti problémák. Az Európai Bizottságban megpróbáltunk a lehető leggyakorlatiasabbak, rugalmasabbak és segítőkészebbek lenni. Egy nyitott forráskodú szoftver például a rendelkezésére bocsájtottunk a szervezőknek, hogy ezeket a rendszereket a luxemburgi hatóságok igazolni és érvényesíteni tudják. A német hatóságok is nagyon komolyan részt vettek a munkában, hiszen ők az igazolási ellenőrzési eljárásokat indították be. A saját szervereiken kezdték el ezt, a német hatóságok által már ellenőrzött adatokat ők visszaigazolták, és hogyha azt látjuk, hogy a német és luxemburgi példát, amik igazán jól bevált gyakorlatnak tűnnek, el tudjuk terjeszteni, az nagyon hasznos lesz. Fontos azt is látni, hogy az európai polgári kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy egy igazi páneurópai vita kezdődjön meg az állampolgárok között. Látjuk azt, hogy mennyire fontos szerepet játszottak a közösségi oldalak. A határokon átnyúló interakcióban szerepet játszottak ezek így. Az állampolgárok jobban meg tudták osztani egymásra reményeiket, agályaikat, ideájaikat, gondolataikat. Ez mind csak az első lépés egy olyan jövő felé, amely remélhetőleg tovább lépve egy nemzetek feletti európai euró, elektronikus demokrácia platform kialakulásához fog vezetni. Jelen pillanatban az informatikai problémák, az ellenőrzési, igazolási problémák, majd meg fognak oldalni, hogyha lesznek elektronikus személyigazolványaink, és hogyha lesznek minden tagállamban kompatibilis platformok. Így az állampolgárok sokkal jobban ki tudják majd használni ezeket a lehetőségeket, hogy ha barátabbak ezek a rendszerek, akkor ők hatékonyabban tudjanak egymással interakcióba lépni. Például a, ezeket a számítógépes rendszereket nem csak mondjuk a, az egészségügyi adatok vagy személyes adatok tárolására lehet használni, hanem arra is, hogy az állampolgárok egymással kapcsolatba léphessenek, és egy kattintásra legyenek csak a döntéshozóktól. Így elektronikus vitákat tudnak majd folytatni, ebben könnyen részt, részt tudnak venni, és sokkal előkelőbb helyet fognak néhány év múlva betölteni az európai demokráciában, mint most. El szeretnénk tehát mélyíteni az európai integrációt, például gazdasági területen is. Akkor, amikor az Európai Bizottság új hatásköröket kap, hogy a költségvetésről, öm, a gyermeknevelésről, vagy az ország specifikus ajánlásokról információkat terjesszen, akkor azt látjuk, hogy már egyre inkább a helyi területekre tévedünk. És nagyon fontos lenne, hogy az állampolgároknak is erősebb legyen a hangja, és jobban bele tudjanak szólni a demokratikus folyamatok révén ezekbe a vitákba. Jobban részt tudjanak venni azokban a vitákban, amelyek a gazdasági együttműködésről szólnak. Úgy vélem tehát, hogy egy nemzetek felti demokratikus folyamattá szeretnénk alakítani ezt a vitát annak érdekében, hogy az fiatal Facebook és Twitter generáció, akik szeretik használni a részvételi demokrácia új eszközeit, még inkább fogják ezeket használni, például az Európai Polgári Kezdeményezés révén. Az Európai Polgári Kezdeményezés első alkalommal lehetőséget teremt az állampolgároknak, hogy az agályokat, reményeiket, véleményeiket konkrét formába öltsék, és határozottan az európai napirendre tűzzék ezeket. Ma fogunk hallani néhány polgári kezdeményezésről, akik pont ezt tették. Először lesz majd a 2020-as testvériség, ez az el, legelső alkalommal re, regisztrált polgári kezdeményezés volt. A szükséges határértékeket nem csak a az aláírók száma területén, hanem a földrajzi egyensúly elérése területén is ők érték el a leghamarabb. Ezért ők lettek az első olyan polgári kezdeményezés, amely eljutott odáig, hogy megkapta a megfelelő támogatottságot az állampolgároktól, és a második fázisba léphetett. Ha megnézzük a polgári kezdeményezéseket, akkor azt láthatjuk, hogy az állampolgárok az alapvető jogok és az, alapve, az Európai Unió alapvető előnyei iránt érdeklődnek leginkább. Átfogó kérdésekért is küzdenek, de olyan kérdésekkel is foglalkoznak, amelyek az európai intézmények fő látóköréből egy kicsit kiszorultak. Ez számunkra az európai viták fókuszálása szempontjából is nagyon fontos. Az emberek szeretnének ott dolgozni, élni, utazni, ahol csak szeretnének szabadon, jobban szeretnének beleszólni az állampolgári ügyekbe, a földet érintő ügyekbe, és olyan társadalomban szeretnének élni, ahol a társadalmi igazságosság megvalósul. Ezek a fő témák, amelyeket a jelenlegi polgári kezdeményezések érintenek, és azt hiszem, hogy még több ilyet fogunk látni akkor, amikor az első ciklus, az első polgári kezdeményezések lezárulnak. A szervezőknek nagyon nagy kihívás elérni a határértékeket, ezért szerintem jó ötlet volt, hogy a kezdeti rendeletbe egy felülvizsgálati záradékot tettünk. Remélem, hogy az új technológiák majd lehetőséget fognak adni arra, hogy a rendszert felhasználóbarátabbá tegyük, és ennek révén az európai polgári kezdeményezések jövője úgy fog kinézni, hogy még közelebb kerülnek az állampolgárokhoz, és mi sokkal közvetlenebből tudunk majd együttműködni az állampolgárokkal, akiknek az lesz az érzése, hogyha ők nagyon mélyen és elkötelezetten foglalkoznak valamilyen témával, akkor egy olyan eszköz van a kezükkel, amelyel az Európai Uniót is rábírhatják, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát az interakció az európai intézmények és az állampolgárok között sokkal virágzóbb lesz remélhetőleg ennek révén, mint a jelen pillanatban. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Sefkovics eh, biztos úr. Um, Kicsit megváltozott a panel összetétele. Sepcsovics biztos úrtól jobbra, Hidegücse ül, Péter Göcse, aki arról fog beszélni, hogy egy ombudsman miként tud segíteni, megoldani a problémákat, amikor például az obezitás elleni gyógyszereknél az átláthatósággal vannak gondok, aztán Rainer Nolvák, észt vállalkozó ül mellettem, illetve a szélen. Ő a fő motivátora a Let's Do It kezdeményezésnek, vagyis cselekedjünk csináljuk meg magunk kezdeményezésnek, az egész Európai Unióban próbálnak felhívást intézni az emberekhez, hogy összefogva tisztítsák meg Európát. Anmari Perre ül mellettem a tiszta ivóvízhez való jogról szól, az önök polgári kezdeményezése, egy millió aláírás már begyűjtötte, két millió a céljuk, van ennek persze politikai aspektusa is, a vízszolgáltatás piacának liberalizálása ellen küzdenek Európában, a teremben, illetve a 30 európai, európai parlamenti irodában is feltehetik kérdéseiket. Be van tehát minden kapcsolva most ide. A Twitter is, a cím kettős kereszt EYC 2013 EO, és Gundi Gadesman, az Európai Ombudsmani hivataltól itt van velünk, és eh, rengeteg tweetet kap, eh, figyeli a eh, Twitter falat. Először Anne-Marie Perének adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, Bönsz úr. Köszönet Diamandurosz úrnak is, az Európai Unió ombudsmanjának és munkatársainak is ezért a rendezvényért. Mindenkit tisztelettel üdvözlök, aki itt van a teremben, illetve üdvözlöm azokat is, akik vagy látnak bennünket, vagy legalábbis hallgatnak bennünket, és kérem, hogy nyugodtan tegyenek majd fel kérdéseket a mi ö, európai ö, kezdeményezésünk a közszolgáltatások ö, európai szakszervezeti konfederációjától indult. Jerry Vandenberg az, aki a vállán viszi ennek a kezdeményezésnek a súlyát, illetve őtőle ered az alap elképzelés. Köszönöm szépen Sefcsovics biztos úrnak is a bevezetőjét, pontosan azzal foglalkozott, hogy miként alakul az európai polgár polgári kezdeményezések helyzete, ahogy Chris Burns úr is emlékeztetett rá, büszkén mondjuk, hogy 1 millió 300, majdnem 370 ezer aláírás gyűjtöttünk már össze, de természetesen még az egyensúlyt is biztosítanunk kell a különböző tagállamok között, erre majd vissza fogok térni. Az Európai Közszolgáltatási Szakszervezeti Konfederáció európai civil szervezetekkel is összefogott. Úgy gondoltuk, hogy két szinten van lehetőségünk, egyrészt globális szinten, az ENSZ-nél, ugyanis nemzetközi vízügyi együttműködési év van, másfelől az Európai Unión belül ugye az európai polgárok évét éljük. Ami az ivóvizet illeti, két dologra emlékeztetnék. Először is 2000-ben született egy víz irányelv, ahol szerepel, hogy nem commodity, vagyis nem áru cikk, kereskedelmi termék az ivóvíz nem lehet más javakkal egy kalap alá venni. Ami az ENSZ-et illeti, 2010-ben született egy ENSZ határozat, ami lehetővé tette, hogy előre lépjünk, ugyanis abban szerepel, hogy az ivóvízhez jutás alapjog. Ezért indítottuk a kampányunkat Right to Water, vagy az ivóvízhez való jog címmel. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy európai polgári kezdeményezést hozzunk, és ennek következtében az Európai Bizottság komolyan foglalkozzon az ivóvíz szabályozással, és az ivóvizet közös jószágnak tekintse a jövőben ahelyett, hogy kereskedelmi termékként foglalkozna vele. Külön köszönet Diamandoros ombudsman úrnak, hogy itt van. Természetesen a fontos, a legfontosabb az, hogy az állampolgárok lelkesek legyenek, Mm, van egy kis videó ismertetőnk is, és azt kérném, hogy írják alá önök is a kezdeményezést. Kérem a technikusokat, hogy most indítsák el a videót. Köszönöm szépen. essentiel à la réalisation de tous les droits de l'homme.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 Azt is kértem, hogy indítsák el a PowerPoint prezentációt, hogy röviden áttekintsük, hogy mi is a helyzet. Igen, itt is van. Tehát az, az ivóvíz emberi jog, ezen a kis rajzon azt lehet olvasni, hogy mindenkinek vízre van szüksége. A beszélgető partner azt mondja, hogy teljesen egyetértek, milyen névre állíthatom ki a számlát. Tehát itt egy kettősséget tapasztalunk. Ugye jogról van szó, hogyan lehet ezt a jogot gyakorolni, hogyan lehet ebből egyetemleges jog, másfelől pedig továbbra is ugye a piac, a konkurencia érvényesül. Mi egyértelműen azt követeljük, hogy ne liberalizálják az ivóvízszolgáltatást, mert a mi véleményünk szerint az ivóvíz közös jószág és alapvető közszolgáltatást jelent a követelésünkben, a követeléseink között először is azt kérjük, hogy az ivóvíz ellátás és az ivóvíz kezelés ne a piaci és versenyviszonyok, szabályok alapján működjön, illetve olyan eh, jogszabályokat kell hozni, amelyek a 27 tagállamban garantálják az ivóvízhez és a víztisztításhoz való hozzáférést, eh, az eh, ENSZ szintjén pedig globális ivóvízhez való hozzáférés, illetve szennyvíztisztításhoz való hozzáférés valósuljon meg. Az 1 millió 365 ezer egy néhány begyűjtött aláírással azt kívánjuk elérni, és itt alapvetően azért az Európai Bizottsághoz fordulunk. Tehát azt kérjük, hogy az Európai Bizottság a piac és a verseny felfogás felől inkább a közszolgáltatás megközelítése felé mozduljon el, sokkal inkább a jogok garantálása irányába. Tehát ezzel a polgári kezdeményezéssel most lehetősége nyílt az állampolgároknak, hogy felemeljék hangjukat az ivóvíz probléma alapjogi problémát jelent ugyanis. Nyilván nem fogom felolvasni ezt az egész hosszú szöveget, ami ráadásul franciául van, csak arra emlékeztetnék, mint minden alkalommal, hogy gond van azzal, hogy egyfelől ez egy alapjog, amihez mindenkinek hozzá kellene tudni férni, tavaly áprilisban egy nagy francia vízszolgáltató, a Veoli alkalmazottját elbocsátották, mert egy szegény család ívó ivóvíz hozzáférését nem volt hajlandó megszüntetni, tehát attól függetlenül, hogy valaki szegény és nem tudja fizetni az ivóvizet, biztosítani kell a hozzáférését tehát egyfelől alapjogról van szó, másfelől viszont áruciknek tekintik a vizet. A Nestlé vezérigazgatója azt mondta, hogy az ivóvíz privatizálása nem jelent semmilyen gondot az ő számára. Chris Byrne úrral már beszéltünk róla, hogy mi Franciaországban kicsit skizofrén helyzetben vagyunk, tudat hasadásos helyzetben, hiszen az európai kezdeményezés képviselője vagyok, és közben tudom, hogy legalább két nagy multinacionális cég működik Franciaországban, a GDF Suez és a Veolia, melyek az ivóvízszolgáltatással és a csatornázással foglalkoznak Viszont vannak helyi képviselők és nemzeti parlamenti képviselők Franciaországban, illetve most már az EU szintjén is, akik egyetértenek velünk, létrehoztunk egy szervezetet, ugyanis a bizottság ezt kérte, hogy a polgári kezdeményezés résztvevőjét tüntessük fel. Tehát egyfajta polgári bizottságot hoztunk létre, vagy állampolgári bizottságot 33 taggal, illetve kampány stábok jöttek létre minden egyes tagállamban, többé-kevésbé jól működött is ez, aztán vannak követeink és nagyköveteink, többé-kevésbé ismert személyiségek a tagállamokban. Ezt tette lehetővé, hogy mondjuk Németországban beinduljon a kampány, egy humorista, ha nem is cunamit, de komoly hatást tudott kiváltani az ivóvíz terén. Csak Németországban sikerült több mint egy millió aláírást szereznünk, ahogy Obama mondta, yes we can. Az elképzelés jelenleg az, hogy ugye az egyensúlyt megvalósítsuk a tagállamok között, mert az 1 millió 365 ezer aláírás nagyon jó eredmény, de más kritériumoknak is meg kell felelni. Az országok demográfiája szerinti egyensúlyt kell biztosítani. Franciaországban 11 ezer aláírásunk van, 55.500-ra lenne szükség Láthatják a websájton, hogy hány aláírásra van szükség országonként. Kérem, csatlakozzanak, és csatlakoztassanak másokat is. Anne-Marie Pere, köszönöm szépen az Európai Polgári Kezdeményezés szellemében járnak el önök. Természetesen az európai integráció fókuszában áll az egészségügy kérdése is. Peter Göcse az északi egészségügyi központból érkezett. 2007-ben azt mondta az ombudsmannak, hogy az Európai Ügynökség két obezitás ellenes orvoság esetében megtagadta a kipróbálás lehetőségét. Köszönöm szépen a meghívást nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk biztonságosan használni az orvosságokat. Az Egyesült Államokban és Európában az ö, gyógyszerek a harmadik leggyakoribb halál ok, az ö, szívbetegségek és a rák után. Ö, a gyógyszeripari cégek csak a kísérleteik felét hozzák nyilvánosságra, és gyakran amit nyilvánosságra hoznak, az pedig félrevezető. Az túlsúly elleni gyógyszerek gyakran veszélyesek. 2007-ben a Nordic Cochrane Center kérte, hogy az e- forgalomba hozatali engedélyezést megkapja bizonyos gyógyszerekre vonatkozóan, és az EMA akkori igazgatója Thomas Löngren visszautasította, hogy hozzáférést adjon ezen kísérletekhez, hiszen azt mondja, hogy ezzel kereskedelmi jog érdekeket véd, nincsen ezt felülíró közérdek, nagy közigazgatási teherre járna, és az adat értéktelen, miután az EMA azt átfogalmazta. Mi ezen érveket elutasítottuk, és az ombudsman egyetértett velünk. Az EMA székhelyéből származó dokumentumokat átnézte, és arra a következtetése jutott, hogy egyáltalán nem kereskedelmi szempontból érzékeny adatokról van szó. Ennek ellenére az EMA továbbra is visszautasította, hogy ezeket közzétegye, csak amikor az ombudsman nyilvános nyílt levelet küldött, és sajtóközleményben kérte az EMA-t, hogy hozza ezeket nyilvánosságra, akkor változott meg az álláspontjuk. Thomas Löngren pár hónappal később később elment az EMA-tól, és egy gyógyszeripari cégnél konzultásként vállalt munkát. Ez egyértelműen ellentmond annak az ellent, előírásnak, hogy az EMA vezetői két éven keresztül karantén időszakot kell, hogy betartsanak. Az EMA új igazgatója, Guido Razi másként foglalkozik a nyilván az átláthatóság kérdésével. Január 2014. januárjától az EMA célja, hogy nyilvános hozzáférés biztosítson a honlapján az új jelentésekről, protokollokról és a nyers anonimmá tett beteg adatokról a statisztikai programokban. Ez nagyon nagy előrelépés a közegészségügy területén, de két gyógyszeripari cég beperelte az EMA-t az Európai Bíróságon, és hogyha sikerül ezt az ügyet nekik megvédeni, akkor nekünk, az orvosoknak továbbra sem lesz eszközünk arra, hogy elkerüljük azt, hogy tömegesen öljük meg a betegeinket, mert nem tudjuk, hogy mit tartalmaznak a gyógyszerek. És és ez botrányos. Az Európai Bizottság javasolt felülvizsgálata a klinikai kísérletek irányelve kapcsolatban azt javasolja, hogy a klinikai kísérletek összefoglalóit hozzák nyilvánosságra. Ez jó, de nem elég. Nekünk a teljes kísérletre, kísérlethez kell hozzáférnünk, ahogy azt az EMA megtehetné. Hogyha ezt megkapjuk, akkor nem lesz kettős mérce az Európai Unióban, az egyik az EMA-ra vonatkozóan, a másik pedig a többi kísérletre vonatkozóan. És így elkerülhetjük a csalás kockázatát, hogyha mi ellenőrizhetjük, hogy mit tett a gyógyszeripar, akkor megint csak ez nagyon nagy előrelépés a közegészség, közegészségügy szempontjából és ezzel fel lehet gyorsítani a gyógyszeripari innovációt az EU-ban, hogyha, hiszen hogyha más vállalat megnézi, hogy milyen hibákat vét egy adott vállalat, mert láthatja az adatait, akkor elkerülheti ugyanezen hibák vétését, tehát nagyon fontos ez az aspektus is. És valami alapvetően téves azzal kapcsolatban, hogy mit tekintünk prioritásnak az egészségügyben, hogyha karrier vagy kereskedelmi célok miatt nagyon fontos adatokhoz nem lehet hozzáférni. Olyan adatokhoz, amelyek az észszerű döntéshozatal szempontjából fontosak az orvosoknál és a betegeknél. És nem akarunk olyan társadalomban élni, amelyben az igazságnak csak az egyik verzióját lehet megismerni. És nem szabad, hogy a tudomány így működjön. A tudományt másoknak is ellenőrizniük kell, nem csak azoknak, akiknek kereskedelmi érdekeik vannak abban, hogy ezt titokban tartsák és manipulálják a hozzá a közétett adatokat. Ezzel fel kell hagynunk. Éppen ezért kérem a parlamenti képviselőket, akik a jövő hónapban fognak erről az irányelvről szavazni, hogy nagyon remélem, hogy nem csak az összefoglalóhoz fognak ö, hozzáférést biztosítani, hiszen különben nagyon sok klinikai kísérletnek nem lesz haszna, és nem szabad ezt elfogadnunk. Ugyanúgy, mint a tiszta ivóvíz alapvető jog, ugyanúgy a tiszta, megbízható adat a klinikai kísérletekre vonatkozóan alapvető jog. Ez mindnyájunkra vonatkozik. Köszönöm. Thank you very much, Peter Götze. Let's... Köszönöm szépen, Peter Götze. Akkor most uh, Rainer Nolváknak adjuk meg a szót, aki egy pár perccel ezelőtt már mondtam, a világ megtisztítási kampányát indította, és ezzel kapcsolatban a grassroots, az alulról építkező aspektust fogjuk megnézni. Nézzük meg tehát a grassroots aspektust. Rainer. Thank you. You know, I come from... Um... Köszönöm szépen a Huma nevű észt országhoz közeli apró szigetről származom. És amikor látom, hogy a Twitteren mennyi ember csatlakozott hozzánk, és azt, a, azt kérem, hogy fogjunk össze azokkal az emberekkel, akik foglalkoznak Európával annyira, hogy három órán keresztül itt maradjanak velünk, tapsoljuk meg őket, ezt szeretném kérni. láttam olyan kommentárokat, mondani, hogy hát ez egy kicsit unalmas, kicsit hosszúak a beszédek, úgyhogy én nem így fogok eljárni. Egy egyszerű dolgot szeretnék megmutatni, egy álmot. Egy pici álom ez, amiről Észtországban álmodtunk. Régen nagyon elterjedt gyakorlat volt, hogy egyszerűen kivitték a szemetet az emberek, és valahol a vidéken kiborították. És ez engem nagyon felháborított, és a barátaimat is. Ezért egy utolsó elkeseredett erőfeszítésre szántuk el magunkat, hogy csináljunk valamit ez ellen. Egy nagyon rövid videóval készültem, remélem, hogy ha itt maradnak velem, akkor önök is láthatják ezt a kis videót.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 Let's do it. Thank you. Köszönöm szépen. Amikor ideértem, beszélgettem Diamandúrosz úrral, és ő megkérdezett, hogy tudnék-e segíteni abban, hogy elkötelezetté tegyem az állampolgárokat. Hát pont ezt csináltuk igazából. Ez a kérdés igazából ahhoz hasonlít, hogy hogyan lehet rábírni egy majmot, hogy ugorjon egyet. Az emberek már is elkötelezettek, nem kell őket elkötelezetté tenni. Én inkább úgy érzem, hogy a politikusokat kellene inkább elkötelezetté tenni a való világ iránt, és a, itt a panelbeszélgetésben hallottam, hogy el kell érni, hogy az állampolgárok értsék meg, hogy. Én szerintem inkább azt kéne elérni, hogy a politikusok értsék meg, hogy. Ne tapsoljanak. <laughs> Nem kell tapsolni. Ez csak egy pont, egy gondolatmenetben, ami elvezet egy olyan vitához, amiről itt Európában beszélünk, mindenki haragszik mindenkire, mindenki dühös mindenkire. De hogyha egy oldalt ki akarunk választani, akkor mindig vacak helyz, szar helyzetbe kerülünk konkrétan. Mit tehetünk? Együtt el tudunk végezni dolgokat, és higgyék el, ez nagyon vagány dolog. Ez az, amit itt elvégeztünk, a szemétből gyakorlatilag egy kellemes, vicces napot csináltunk, amit mindenki élvezett. Én utálok személyesen takarítani, csak nagyon szeretem a tisztaságot. Lehet, hogy még egyszer-kétszer ezt megcsináljuk, de nem, nem tervezzük, hogy rendszert csináljunk belőle. Tavaly 96 ország vett részt egy globális ilyen takarítási akcióban az ember egyszerűen elképed, hogy ez hogy lehet megvalósítani. Igazából nem az a hulladék eltakarítás fontos, amit a földről szedünk össze, hanem az a szemét kitakarítás fontos, amit az agyunkból takarítunk ki. Osszuk meg egymással az értékeinket, ez a leglényegesebb milyen nagyszerű dolog az alulról felfelé való szerveződésben. Az, hogy az ember a saját hitelességét megőrizheti, hű maradhat önmagához. Hogyha olyan szerkezeteket nézünk, mint például egy cég szerkezete, ahol óriási hierarchia épült ki, az jó arra, hogy dobozokat, rengeteg dobozt állítson elő. De hogyha fogyasztógépnek tekintenek minket, akkor ez rendben is van. Ha viszont arról gondolkozunk el, hogy hogyan kéne egy társadalmat alakítani, akkor én inkább egy hálózatot tudok elképzelni. Nagyon sok szük dolog van, amire a hierarchiából nincs szükségünk, mert egy hálózatban hierarchia nélkül is el tudjuk végezni azt a dolgot, és ráadásul sokkal gyorsabban a szavazással kapcsolatban a fiatalok éppen azért nem szavaznak mostanában, mert az annyira 19. századi. És hogyha a politikusok hosszú beszédeket tartanak, az is annyira 19. századi. Ennyire egyszerű. Beszélhetünk arról, hogy hogyan vonjuk be az embereket, de hát az emberek már azonnal bevonódnak akkor, amikor látják, hogy valaminek van értelme. És ezt nagyon sok helyen láttuk. Például tavalyi koszovói takarító akciónk ez volt az első olyan alkalom, amikor egy országos eseményt szerveztek meg, amiben 35 ezer ember részt vett, és az Európai Bizottságtól nem kértek hozzá támogatást. Csak ők maguk megcsinálták. Vagy a csapatunk például Boszniában a muszlimokat és a keresztényeket összehozta, hogy egy csapatban dolgozzanak az ország megtisztításán és úgy hiszem, hogy itt valami újdonság történik. Vagy lehet, hogy valami nagyon régit fedezünk fel újra. És megdöbbentő, hogy mennyire hasonlóak vagyunk legbelül. Nem csak mi európaiak, hanem mindenhol. Valami nagyon tisztát keresünk. És azt hiszem, hogy ezt a tisztaságot a politikából már nagyon régóta kiveszettnek tekinthetjük. Lehet, hogy hibáztathatnak azért, hogy én idealista vagyok, de szerintem így lehet a dolgokat megcsinálni. Ha álmodni kell, és valami helyeset tenni. Ez, hogy egy tiszta világról álmodom, ez működésben tart engem. Hogyha sétálok a szigetemen, akkor most is a tengerparton felszedem a szemetet, amin Hollandiából, vagy Németországból, vagy Dániából úszott oda. Nem is olyan régen, talán ezer évvel ezelőtt, ihattunk a folyóvizekből. Miért nem tehetnénk meg ezt még egyszer? Tényleg, kitakarítanánk Európában. Képzeljék csak el, milyen lenne rengeteg új munkahely teremtődne ebben a folyamatban, mindent újra kéne tervezni szinte. Talán érdemes lenne elgondolkozni rajta, hogy hogyan tudjuk hozzáigazítani az önazonosságunkat ehhez a tiszta világhoz. Nem csak követelőznénk, hanem valami új és valami nagyon törékeny és gyönyörű dolgot hoznánk létre. Hát körülbelül ennyi nem vagyok egy nagy beszélő, és nem szeretem a hosszú szónoklatokat, úgyhogy köszönöm a figyelmüket. A moderátor, köszönöm szépen. Ezek nagyon konkrét dolgok, amelyeket álmok nyomán hoztak az emberek létre. Vannak-e kérdések, hozzászólások itt a közönség részéről? Nagyszerű, van. Akkor tekintsük meg először a Twitter falat rengeteg tweet érkezik, és egyébként sor közvetlen kérdés is az előadókhoz. Kérem, hogy majd a konkrét kérdésekre maguk az előadók válaszoljanak. Sefcsovics biztos úrtól azt kérdezik, hogy mikor fogjuk már érezni a polgári kezdeményezések hatását, és meddig tart egy ilyen eljárás az Európai Állampolgári Szövetségtől. Kérdés hogy miért ilyen nehéz részt venni a kezdeményezésekben. Aztán a kisebbségi jogokkal kapcsolatban egy sor tweet érkezett. A lengyel irodából azt kérdezik, hogy a kisebbségek, etnikai, vallási kisebbségek helyzetét hogyan lehet javítani. A roma kérdésről, a romák és a vándorlók jogairól kérdeznek, aztán a fiatalok kérdéskörével nagyon sok tweet foglalkozik. A Piemonti ombudsmani hivatalnál van egy rendezvény. Például ott azt kérdezik, hogy miként lehet arra ösztönözni a fiatalokat, hogy vegyenek részt az európai parlamenti választáson a e, holland irodából azt kérdezik, hogy hogyan lehet azokat jobban megfogni, akik még nem szavazókorúak, a e, Svédországból kérdés, az egyik legsúlyosabb európai probléma a fiatalok munkanélkülisége, hogyan lehet ezt kezelni végül, de nem utolsó sorban még egy tweet, a portugáliai EP irodából szintén a fiatalokra vonatkozóan hogy nem eh, kellene inkább eh, az oktatásra összpontosítani, hogy egységesebb legyen az európai polgárok közül a fiatalok helyzete. Kérdés a teremből. Én az Európai Parlament zöld frakciójának a tagja vagyok Dániából, koordinátor a petíciós szakbizottságban. A polgári kezdeményezéssel kapcsolatban egy észrevétel menne, ami válasz több kérdésre is. Megpróbáljuk, és reméljük, hogy Sefcsovics is fog segíteni hogy megpróbáljuk elérni, hogy tisztességesen kezeljék ezeket a kezdeményezéseket, hogy egyelő bánásmód érvényesüljön. A petíciós szakbizottság mainstreameli ezeket a kérdéseket, de hát persze az Európai Bizottságnak nagyon fontos a szerepe, abban, hogy megfelelően fel tudjunk készülni, és színvonalas módon kezeljük a kérdéseket. Nem mindig tudjuk megfelelően kezelni a panaszokat, de fontos, hogy őszinte segítő szándék érvényesüljön. Mi itt a parlament részéről egy kicsit barátságosabban próbálunk fellépni, mint az Európai Bizottság. Ami a klinikai kipróbálásokat illeti, én nagyon örülök neki, hogy az ombudsman ilyen komoly munkát végzett idén ezzel kapcsolatban, de figyelmeztetnék, hogy az északi ombudsmani hagyomány veszélyt is jelent, mert a parlamentben kialakult az a tendencia, hogy két párt között elosszanak mindent, és még az ombudsmanok is legyenek pártpolitikusok, akármilyen színvonalas jelölteket állítanak is, az északi hagyomány képviseli ön is, az ombudsmani hagyomány nagyon ö, hangsúlyosan ö, megakadályozza nálunk, hogy ö, politikai csatározás színhelyévé váljon az ombudsmani munka. Nagyon fontos az elfogulatlanság, a pártatlanság. Nagyon fontos, hogy ö, az állampolgárok ö, bízzanak továbbra is az intézménybe. Ö, ez az egyetlen intézmény, ami a pártpolitikán kívül van. Kérem, hogy fogadják meg ezt a tanácsomat, talán itt a legjobb elmondani. Köszönöm. Köszönöm. Nyilván néhány kérdés elkerülhetetlenül politikai jellegű. Az úrnak adom át a szót, hogy tegye fel kérdését. Bruno Boissier vagyok, a Nemzet Európai Nemzetközi Szakképzési Központot, a SZIFET képviselem, és egyébként volt EP képviselő vagyok. Egyértelmű, hogy az európai polgári kezdeményezés módszerváltást jelent. Most, hogy meghallgattuk a mai példákat, eseteket. Lehet, hogy nem is csak a módszer, hanem az egész európai integráció célja változik meg, humánusabb Európa alakulhat ki, legalábbis ez a benyomásom ma az európai polgári kezdeményezések kezdeményezőihez fordulok, szerintük a bottom-up módszer mennyire érvényesülhet olyan célok esetében, mint az ő célkitűzéseik, amelyeket emberekként mi is ugye osztunk, Albert Schweitzer azt mondta ugye, hogy ne, a példamutatás nem a ö, megoldás egyik módja, hanem az egyetlen módja. Ö, hallottuk az észt kezdeményezést Koszovóban, Boszniában sikerült összehozni az embereket. Ez mutatja, hogy a helyi kezdeményezés ö, mennyire ö, közelebb juttathat a célkitűzésekhez, és itt az európai ö, kezdeményezés, polgári kezdeményezés sokat segít moderátor, akkor először a bizottság részéről Sefcsovics úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm. Megpróbálom a legtöbb feltett kérdésre megadni a választ a Twitterről és itt a hallgatóságból kapott kérdésekre. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy mikor fogjuk érezni az európai polgári kezdeményezések eredményén. Azt gondolom, hogy már most érezzük ezt. A mai beszélgetésből látható, az eddig tartott beszélgetésekből érezhető, hogy az európai polgári kezdeményezések, eddig indított kezdeményezések már most új dimenziót hoznak a részvételi demokráciába az Európai Unióban. Amikor a közvetlen részvételről beszélünk, a közvetlen befolyásolásról, hogy az EU-t a polgárok hogyan tudják befolyásolni, azt gondolom, hogy nagyon gyakran hallunk erről, és ez nagyon egészséges fejlemény, hiszen egyetértek az utolsó hozzászólóval, Európa ettől humánusabbá, emberibbé válik, és azt gondolom, hogy az EU egyik mostani változásának fontos eredménye lehet. Nézzük meg a határidőket és az eljárásokat. Tudják, hogy eredetileg a szoftverrel volt egy probléma, és ezért a bizottság úgy döntött, hogy kiterjeszti azt a határidőt, ameddig az aláírásokat be lehet gyűjteni. Eredetileg az egyéves határidő idén novemberben járna le, és utána a tagállamoknak pár hónapjuk van arra, hogy ellenőrizzék az aláírásokat, és én megígérhetem Auken asszonynak, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, és természetesen az összes sikeres polgári kezdeményezést méltósággal méltányosan fogjuk kezelni. Az Európai Bizottság a magas szintű üléseken a szervezőkkel, az érintett biztossal és főigazgatókkal összeül, és azt gondolom, hogy az Európai Parlament is betölti majd szerepét, és megfelelő módon fogja a meghallgatásokat szervezni, hiszen nagyon fontos ez, nem csak azért, mert ez jó lehetőség a szervezők számára, hogy megosszák a tapasztalatokat és bemutassák az ügyeket, hanem azért is, hogy a javaslat különböző megközelítését és nézeteit lehessen megvitatni, részletezni, és így iránymutatást adni az Európai Bizottság számára amelynek végül aztán döntenie kell arról, hogy a közleményében, hogy mi legyen a polgári kezdeményezés sorsa. De már most elmondhatom, hogy a biztosok ülésén én a biztosoktól kérdéseket kapok, hiszen arra vonatkozóan, hogy hogyan alakulnak ezek a kezdeményezések, mennyire támogatják ezeket a polgárok, milyen konkrét témák vetődnek fel. És ezzel már most befolyásolják azt a beszélgetést, amely a biztosok között folyik ezért tehát a polgárok hangját már most halljuk, hiszen látjuk, hogy hogyan tudjuk mozgósítani az embereket. Minél több ilyen kezdeményezés születik a jövőben, annál jobb, hiszen láthatjuk, hogy a közösségi média platformok hogyan tudják mozgósítani a polgárokat, milyen jellegű üzeneteket tudnak ezek hordozni. Biztos, hogy bizonyos nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban merültek fel ilyen kérdések, és hogy demokratikusabbá tehetjük az egyes mozgalmakat és irányokat. Az Európai Unióban is tehát sok mindenkit mozgósítottunk, és minél felhasználóbarátabb a rendszer, annál inkább fogják ezen elektronikus eszközöket használni, és annál inkább tudják befolyásolni az Európai Unió menetrendjét és annál közvetlenebbül tudják befolyásolni a döntéshozók véleményét, és ez rendkívül nagyon fontos a menetrend meghatározásában. Ami a roma ügyeket és a fiatalokat illeti, egy mondatban válaszolnék erre, én Szlovákiából származom, és ott nagyon komoly roma közösség él, és tudom, hogy a roma ügyekkel európai szinten nem foglalkoznak megfelelő szinten. Hiszen az EU-nak időre volt szükség ahhoz, hogy felismerje, hogy ez nem csak egy olyan ügy, amely a nemzeti határokon belül kerül meghatározásra. Európai megoldásokat kell találnunk, egymástól kell tanulnunk, a bevált gyakorlatokat kell megosztanunk az Európai Unión belül, és nagyon örülök annak, hogy most már beindul mostantól, hogy van a, romák, a roma kisebbségekre vonatkozó európai stratégia, egy folyamat, és minden tagállam a nemzeti stratégiáját kidolgozza arra, hogy a roma közösségek életén javítson. Ez kötelezettsége minden tagállamnak, és így kollektíve fogunk dönteni, ítél, megítélni azt, hogy valóban a roma ügyeket mennyire segíti egy adott tagállam az EU-n belül. És azt gondolom, hogy a bizottság nagyon komolyan veszi ezt az ügyet a fiatalok eddig nem látható szinten ütköznek nehézségekbe itt az Európai Unióban valószínűleg a mostani fiatalok a második világháború óta a legjobban képzett fiatalok, ennek ellenére náluk a legnagyobb a munkanélküliség és a fiataloknál a legerősebb a munkanélküliség a lakosság arányában az EU-n belül. Tehát ez biztos, hogy azt is mutatja, hogy javítanunk kell az oktatási rendszereinken. Javítani kell azon, hogy mit tanítunk az egyetemeken, hogy hogyan tudjuk a munkaerőpiachoz igazítani az oktatást most haladéktalanul azért, hogy ne veszítsünk el egy generációt az Európai Unióban. Hogyan tehetjük meg? Hogyan érhetjük ezt el? Mit tehet az Európai Unió, mit tehet az Európai Bizottság a soft power-eken túlmenően, hiszen az oktatási, szociális ügyek területén nagyon sok nemzeti hatáskör van. Megpróbáltunk ehhez a költségvetésből mozgósítani egy részt, hiszen a fiatalok munkanélkülisége az egyik legkomolyabb probléma, és a tagállamokkal közösen próbáljuk mozgosítani ezt, az, ezt a költségvetést azért, hogy nagyon egyértelműen új munkahelyek jöjjenek létre a fiatalok számára. Ez egyelőre működik, majd időközben felmérjük az előrelépéseket, és megnézzük, hogy az új pénzügyi perspektívákban, hogyha jól emlékszem, akkor 6 milliárd eurót különítettek el csak erre a célra, hogy a fiatalok munkanélküliségén lehessen javítani. Reméljük, hogy ebben természetesen a tagállamok is majd szinergia keretén belül együttműködnek, hogy ez egy hosszú távú folyamat legyen mediátor, köszönöm, biztos úr. 20 percünk maradt, és remélem, hogy minden, minél több kérdésre lehet majd választ kapnunk, úgyhogy folytassuk. Uh, let's go to Anne-Marie because... Anne-Marie folytatja, hiszen bruno egy konkrét kérdés érkezett hozzá a atomat dimenzióval kapcsolatban. Az európai polgári kezdeményezések hatásával kapcsolatban még nagyon sokat nem tudunk mondani, hiszen miért a közepén vagyunk a folyamatnak, tehát az eredmények hatását nem tudjuk vizsgálni. De már az is nagyon fontos, hogy a papír alapú eljárásoktól sikerült elmozdulni az elektronikus felé. Két vagy három hónappal ezelőtt az Európai Bizottság kérte, hogy válaszoljunk ezzel kapcsolatban pár kérdésre. Úgyhogy ezek alapján tudunk, illetve a saját kezdeményezésünk alapján a vízhez való joggal kapcsolatban tudunk pár következtetés levonni, hogy az Európai Bizottság akkor most elfogadna egy olyan jogszabályt, amit mi terjesztünk elő, vagy el fogja utasítani. Ahogy Izabel Tülön is mondta, amit nem lehet az Európai Bizottság szintjén megcsinálni, azt majd a parlament esetleg fel tudja karolni ez az alulról felfelé való építkezés gondolatához is kapcsolódik. Tehát, amit nem tudunk a legmagasabb szinten megoldani, azt a legalacsonyabb szintről újra építkezve kell elkezdeni, ismét megpróbálni elvégezni. Úgy vélem, hogy e kezdeményezés révén, a vízhez való jog kapcsán folytatott kezdeményezés, kezdeményezés révén helyi kötelezettségvállalásra van szükség például a helyhatóságok megválasztott képviselői között. És azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy emberi dimenziója legyen a alapjogi szempontból a kartának. Tehát az alapjogi karta, az a Lisszaboni szerződésnek a csatolmánya, ugye, de ez a csata az, amit nekünk is fel kell vállalni a konkrét témánk mellett. Talán ezen európai polgári kezdeményezések révén nyílik meg a lehetőség arra, hogy újra kiegyensúlyozzuk azt egy oldalról, ami általánosságban nagyon diszkrét módon, szinte titkosan történik, a beavatottak révén és a lobby tevékenység révén az intézményekben, ugyanis nagyon komoly lobby tevékenység zajlik, és úgy gondolom, hogy a ponttól kezdve, amikor az aktív állampolgárok, amit egyébként szeretne látni az Európai Ombudsman is, tehát amikor az aktív állampolgárok ezeket az eszközöket felhasználják, az új láthatóságot, több láthatóságot adhat, és az állampolgárok ettől inkább fogják azt érezni, hogy igen, meghallgatnak engem, tehát akkor hajlandó vagyok lépni, és hogyha tényleg meghallgatnak, akkor sokkal inkább lesz hozzá kedvük. Reinerhez szeretnénk még majd visszatérni, mondja a moderátor, hiszen legalább két kérdés egészen konkrétan önhöz szólt az értékekkel kapcsolatban. És amikor láttuk a videóját, abból is kiviláglott, hogy a, az elkötelezettség és az értékek hogy összefüggnek az hollandiai Európa pontból és máshonnan is érkeztek olyan kérdések, amik arra vonatkoznak, hogy önök hogyan tudják bevonni a fiatalságot. Látható volt, hogy önök ebben nagyon sikeresek voltak, és különösen a jövő évben azok, akik elérik a választási életkort, hogyan, hogyan tudják eléggé elkötelezettnek érezni magukat, hogy elismerjenek szavazni. A fogalmam sincs, hogyan lehetne őket arra rávenni, hogy szavazzanak. De hogyha kapcsolatba akarnak lépni velük, akkor őszintének kell lenni, tisztességesnek. Persze könnyű ezt mondani, de mm, ezek az emberek megszokták, hogy azt mondják, ami a szívükön van. Nincs olyan hátterük, mint nekünk. Tehát akkor a nyelvezetről van szó. Hát arról van szó, hogy az embernek, ami a szívén, az a száján. Tehát, hogy milyen kifejezéseket használunk. Nem, nem, nem, nem erről beszélek. Félreértett. Nem a szavakról van szó. Arról van szó, hogy mit érez az ember. Mindig meglep, hogy az emberek játszanak a szavakkal, és lenyűgözik az embereket. Ez már nem működik. hogyan, hogyan tud rávenni egy fiatalt arra, hogy az urnába bedobja a szavaz, szavazatait? mondjam, mondjam ki, hát meg kell nekik mondani, szarban vagyunk. Szarban vagyunk. És akkor érteni fogják. Gündi, van-e további Twitter üzenetünk? Talán két további közvetlen kérdés, mert kevés az időnk. A lengyel EP irodából Reinert kérdezik, a maga tapasztalatai alapján hogyan lehet a politikusok érdeklődését felkelteni a helyi kezdeményezésekkel. Aztán a román EP iroda azt kérdezi, hogy a regionális, illetve országos ombudsmannal miként működnek önök együtt. További kérdés? Igen, itt a teremben, tessék uram. Andri Skurbincserov, a Gazdasági Szociális Bizottságtól. Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy itt lehetek, és részt vettek a vitában. A nemzeti szint nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a vitát ne csak Brüsszelben, hanem nemzeti szinten is lefolytassuk. Azt akarom kérdezni, hogy ugye az idei az európai polgárok éve lehetőség ez arra, hogy eredményeket érjünk el. Az ombudsman, illetve a, a az európai biztos esetleg szolgálatna példákkal arra vonatkozóan, hogy milyen proaktív fellépéseik voltak önöknek annak érdekében, hogy jobban kommunikáljanak az emberekkel. Tudnának példákat mondani arra, hogy hogyan lehet arra ösztönözni az embereket, hogy vegyenek részt és legyenek aktívabbak. Köszönöm szépen, és itt is van a hölgynek egy kérdése. Richard Henzi vagyok, Coop Europe Observatory-nél dolgozom, és arra szeretnék reagálni, hogy ugye a politikusoknak oda kellene figyelni az állampolgárokra, másfelől pedig a kezdeményezések esetében a bizottságnak foglalkoznia kell a felvetett kérdésekkel. De nagyon gyakran olyan konkrét üzleti érdekek érvényesülnek inkább, amelyeket lobbisták eh, képviselnek, Thomas Lundgren esetében az Európai Gyógyszerügynökség példája jól mutatja, hogy kereskedelmi vagy karrierokoknál fogva az állampolgárok érdekét szolgáló, a közszolgáló kezdeményezések nem érik el céljukat. Az Európai Bizottság mit tud tenni annak érdekében, hogy sokkal inkább egyensúly érvényesüljön az állampolgári szempontok meghallgatása érvényesülése és a kereskedelmi érdekek érvényesülése között. Az ombudsman pedig, ugye ön most egy panasz van önök előtt az én NGO-mtól és másoktól, a forgóajtó kezdeményezés, saját érdekek, kizárása, stb. Ön szerint minek kellene megváltoznia a politikai kultúrában vagy a struktúrában annak érdekében, hogy jobban lehessen szolgálni a köz érdekeit. Niki Forosz, akkor esetleg neked adnám meg a szót először. Thank you. Um, there's been a large... Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés hangzott el irányomba. Kicsit unortodox módon szeretném kezelni ezt a helyzetet, Először általánosan szeretnék válaszolni, és utána néhány konkrét kérdésre is választ adnék, ha megengedik. Akkor néhány hangsort hadd emeljek ki. A biztos úr azt mondja, hogy már most, amikor beszélünk, most ez történik. Utána jön a bottom-up, utána az emberi, a humános dimenzió, aztán az, hogy legyünk őszinték, és azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy ez az ülés mit képvisel, és a tavalyi ülés mit jelent leginkább, akkor azt látjuk, hogy rendkívül hirtelen és komoly befolyásról van szó az informatika és a közösségi média rendkívüli módon befolyásolja a párbeszédet, azt, hogy hogyan vesszük fel a kapcsolatot egymással, és pontosan ezt tesszük mi is, most, ebben a pillanatban, hiszen 30 várossal vagyunk kapcsolatban interaktív módon. És egy nagyon meredek tanulási görbe legelején vagyunk, és ez különböző irányba mehet. És mi magunk vállaltuk, hogy saját magunkkal és a polgárokkal így tartsuk a kapcsolatot. És én ezt a jegyzőkönyvbe akarom venni. Azt szeretném, hogyha az ombudsman érezni, hogy így valahol ezen fejlődési folyamat pulzusán tartjuk a kezünket, és én azt szeretném elmondani, hogy mi ezt a valóságot felismertük, elismerjük, és nagyon gyorsan változik ez a mostani valóság, és azt akarjuk biztosítani, hogy önök és mi, hiszen az ombudsman a kapcsolat a polgárok és az EU között, önök és mi válaszoljunk, és így előre vihessük a dolgokat. És az elmúlt tíz évben én pontosan ezt szeretném elérni, és remélem, hogy az utódom is ezt akarja majd elérni. Ez nagyon fontos kérdés igen, az ombudsman gyakran úgy írják le, mint az EU bürokráciájának a humánus arcát a polgárok felé. Mi ezt próbáljuk elérni. Megpróbálunk számonkérhetőek lenni, hiszen hogyha a polgárok számonkérhetővé tesznek minket, akkor pontosan ez a legjobb helye ennek a folyamatnak. Tehát mi a jövőben is ezt kell, hogy tegyük. És hogyha ezt elérjük, akkor természetesen több ilyen bottom-up alulról felfele építkező folyamat lesz, nagyobb lesz az őszintesség, pontosan ezt próbáljuk elérni. Ezek után néhány konkrét kérdésre is szeretnék válaszolni. Először is Auken asszonynak köszönöm a megjegyzését arra vonatkozóan, hogy hiszen jelenlegi ombudsmanként nem kommentálhatom az utódom választásával kapcsolatos folyamatokat. Én remélem, hogy a parlament bölcsen megteszi azt, amit a múltban már megtett, és jó ombudsmant fog javasolni a jövő időszakra, és én elismerem, hogy legalább négy ombudsman található itt közöttünk, Szabó úr, Magyarországi Ombudsman, O'Reilly ír Ombudsman, korábban Alex Brenning Hollandiából volt itt, és egy ombudsman jelölt, Markus Jegle, az Európai Tanács magas szintű tisztviselője. Nagyon sok sikert kívánok nekik abban, hogy biztosítsák, hogy a mi intézményünk a jövőben is megteszi azt, amit évek óta tesz a polgárokért. Az Európai Ombudsmannak milyen kapcsolata van a nemzeti ombudsmanokkal? Nagyon befolyásos hálózatot alakítottunk ki az elmúlt 18 évben, az elődöm kezdte ezt el. Egy hálózatot, amely az összes nemzeti és regionális ombudsmant magába foglalja. Két évente találkozunk egyik évben nemzeti, másik évben regionális szinten, hogy az egyes eseteket össze tudjuk kapcsolni. Ezt az Európai Ombudsmani Hivatal koordinálja, és van egy szekciónk a honlapunkon, ahol napi elektronikus hírlapot frissítünk naponta, és így mindenki elmehet a nemzeti ombudsmanjához, felveti vele a kapcsolatot, és a nemzeti, az országos ombudsman mindig továbbítja számunkra a nálunk illetékes kérdéseket. Nagyon fontos tehát, hogy vagy az európai, vagy a nemzeti ombudsmanhoz fordulhat mindenki. Az ombudsman komoly kérdésként kezeli a kisebbségi jogokat, a, különösen a roma jogokat, hiszen ők rendkívül sérülékenyek, kiszolgáltatottak. Az ombudsman számára nagyon fontos, hogy a fiatalok problémáját meg lehessen oldani. És nagyon aggódik és aktívan védi a fogyatékkal élők jogait is. Az Európai Unió most először aláírta az ENSZ egyezményét, és most egy mechanizmust, egy keretet alakítunk ki bürokratikus megfogalmazással, egy mechanizmust, amelyen keresztül monitorozni tudjuk, hogy ezen nemzetközi ENSZ egyezményt végrehajtják az Európai Unióban. És az Európai Ombudsman az egyik résztvevő, három résztvevőből, amelynek aktív szerepe van abban, hogy reméljük, hogy nagyon nagy figyelemmel tudjuk majd nyomon követni ezt a kérdést és nagyon aktívan fellépünk olyan területeken is, amelyek a kisebbségi jogok védelmével kapcsolatosak. Hiszen az Európai Unió alapjogi kartája kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy az európai jogot alkalmazzák, és ez természetesen kötelező az európai intézmények számára is. És így teljes jogi garancia van arra, hogy a kisebbségi jogokat Európai Unióban mindenhol betartsák. Ez tehát megint egy olyan terület, ahol nagyon odafigyel és nagyon aktívan fellép az Európai Ombudsman. Szeretnék a Corporate European Observatory kérdés, kérdésére válaszolni. Tehát ez egy még folyóban lévő ügy, és miután ezt lezártuk, akkor természetesen elmondhatjuk majd, hogy az ombudsman ezt nyilvántartja, és megint csak odafigyel arra, hogy a jogállamiság elvei tiszteletben tartsák azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság vagy más intézmények hogyan hajtják végre kötelezettségeiket, amire általában a revolving doors kifejezést használjuk. De egyelőre még nem született döntés erről, és ezért nem kommentálhatom ezt az ügyet. És magam voltam felelős ezért a kérdésre, de jelenleg itt állunk, tehát hogyha sikerül előrelépni, akkor majd mondhatok erről valamit, de egyébként nem lenne igazságos sem a panasztevő, sem pedig az intézmény szempontjából, hogyha én erre kommentálnék. Ami pedig a bevált gyakorlatokat és a konkrét példákat illeti. Azt hiszem, hogy Gecsek úr nagyon fontos példát hozott, Göcse úr. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült egy már régóta hagyományos gyakorlatot egy európai ügynökségnél megváltoztatni a klinikai kísérletek közététével kapcsolatban. Másként fogalmazva, amikor tíz évvel ezelőtt ide kerültem, akkor nyolc decentralizált ügynökség volt, most 43. Ebből nagyon sok szabályozó hatóság, amelynek a működése a polgárok mindennapjait befolyásolja. Legyen az élelmiszer, gyógyszer, környezet, határok, vegyi, vegyszerek. Ezen területek mind befolyásolják a polgárok mindennapjait, és minden egyes ügynökséghez elmentem, és egy konkrét eljárást indítottam azért, hogy garantálhassuk, hogy ezen ügynökségek betartják az, alapvet, az alapjogok kartájának a kötelezettségeit, és az európai jogokat, és tudnak arról, hogy mennyire szükséges, hogy az európai jogot alkalmazzák ahhoz, hogy a polgároknak megfelelő lehetőséget nyújtsanak, hogy a polgárok tudjanak a jogaikról. Ami az EMA-t illeti, ez egy példája annak, hogy a saját kezdeményezéseket hogyan indítottuk az ügynökségek felé 18 vagy 19-hez sikerült eddig ellátogatnom minden főügynökséghez, kivéve az élelmiszerügyi ügynökséghez, ahova Pármában még nem sikerült elmennem. Ezek tehát mind még további példák erre a folyamatra. Végül pedig az ombudsman az elmúlt tíz évben nagyon gyorsan próbál a határokon nyitni, ami az átláthatóságot illeti az Európai Unióban, és ami a számonkérhetőséget illeti az Európai Unióban. Tavaly nyilvánosságra hoztunk egy jelentést, és 82%-ban megfelel minden intézmény az ajánlásainknak. A polgároknak kell dönteni arról, hogy ez elfogadható aránya, vagy sem. Én azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy a legnagyobb úgymond felhasználónk, nem szeretem ezt a kifejezést, a bizottság. A ö, kapott panaszok kétharmada a bizottságra vonatkozik, de megint csak, ami a szociális ügyeket illeti, ez nem egy konkrét adminisztratív probléma, problémát tükröz, éppen ellenkezőleg nagyon jó volt az adminisztrációs munka, de ez a főigazgatóság a kétharmadát érinti a bizottsági munkatársaknak, tehát 37 ezeren dolgoznak ott az 55 ezeres bizottságból. Tehát 82%-os volt ez az arány tavaly, ugyanaz, mint az egész bizottságra vonatkozóan, és a célunk az, hogy a jó közigazgatás határait tovább vigyük, tovább bővítsük, tágítsuk, és mint már mondtam, hogy az egyik feladatunk az, hogy elérjük, hogy a szolgáltatási kultúrát tudjuk elterjeszteni az európai közigazgatásban. Tehát ők vannak a polgárokért, nem pedig fordítva. És ezt próbálom elérni az elmúlt tíz év során. Van még egy percem? Fél percem. Akkor az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy milyen profilt szeretnék, hogyha a következő ombudsman milyen profilra rendelkezne. Nos, hogyha megnézzük, hogy tíz év alatt mit lehet elérni, mit próbáltam én elérni, az már megmutatja, hogy én milyen ombudsman szeretnék utódomként. Azt gondolom, hogy tudjuk, hogy milyen sikereink és milyen kudarcaink voltak, ebből lehet tanulni, és remélem, hogy ezt teszi majd az utódom. Köszönöm. Köszönöm, Niki Forrasz. Niki Forrasz Diamandúroszt hallották az Európai Ombudsmant, aki tíz éves ombudsmani karrierjét fogja hamarosan lezárni. Hát, aki szeretne a nyomaival lépni, annak komoly feladat áll előtte. Egész konkrétan 43-as cipőibe kell belelépni majd. Azok, akik Európában hallgatnak bennünket a 30 Európa pontban, vagy az interneten, nagyon érdekes és informatív három óra volt ez. Az Euronews-ban általában csak 10 percen van egy talk show lebonyolítására, most három órán volt egy hasonló feladatra. De hát látják, nagyon sok különböző felületek, különböző oldala van ennek az ügynek, és óriási öm, energiákat, haragot, kreativitást kell csatornáznunk még a jövőben is, petíciók vagy polgári kezdeményezések, vagy egyéb alulról felfele építkező kezdeményezések révén. Az Európai Állampolgárság éve ez az idei év, és a következő év is nagyon fontos lesz, hiszen akkor lesznek az európai parlamenti választások, és ha nem jönnek el sokan szavazni, az nehéz időket fog hozni az Európai Unióra. Úgyhogy egy kicsit talán ilyen európai állampolgárként, de különben meg egy ilyen oktatóként is beszélek. Maradjanak velünk, és jöjjenek el jövőre szavazni. Köszönöm.